Good morning. Mindenkit szeretettel üdvözlök, hölgyeim és uraim. 15 perc késéssel eh, kezdjük az ülést. Hát németként úgy gondolom, hogy talán itt az ideje, hogy elkezdjük az ülést. És egy nagyon jelentős jelentéssel kezdjük. Ez a hármas célkitűzéssel foglalkozó munkadokumentum, Mári Terez Sánchez Schmidt a jelentéstevő előadója, amely kihívás a területi együttműködés területén a határokon átnyúló transnacionális interregionális együttműködés jövőbeni napirendjéről. Megadom Sánchez Smith asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném az első diát, hogyha bemutathatnám. Slide one, please. Az első diát kérem szépen. Bien, pendant que ça s'installe, je vais commencer. No, hát ettől függetlenül elkésztem. Kedves elnök úr, kedves kollégák. A területi együttműködés közel áll a szívemhez, ugyanis én Spanyolországhoz ködeli határmenti városban ö, dolgoztam ö, 7 évig Perpignanban. Tehát ezért egy mindennapi probléma számomra a határokon átnyúló együttműködés. Ezen kívül 2010-ben észrevettem egy konferenciát, részt vettem egy konferenciát Francia Fillon miniszterelnök szervezésében, amely hát, a határokon átnyúló együttműködéssel foglalkozott ezek az együttműködések eh, kimutatják azokat a eh, eh, problémákat, amelyek az európai közös piac, a határok megnyitása következtében jelentkeztek. Van-e talán valamilyen technikai probléma? Nagyon szeretném látni az első diát. Très bien. Voilà, merci. Est-ce que euh, Köszönöm. Kettes dia. Nos, itt a térképe az országomnak, és itt mutatom a határokon átnyúló munkavállalóknak a mozgását eh, a két ország között, tehát Franciaország és a szomszédos országok között. Ebben a jelentésben több intézkedést javasolunk a határokon átnyúló együttműködésre, hogy e, e, egy kiegyensúlyozottabb legyen ez a munka. Ugyanakkor a határmenti országok nem tudják egymaguk megoldani az összes problémát, és ezért egy európai politikára van szükség. Szeretnék most egy kis történelmi áttekintést mutatni. 27 tagállama van Európának, és 271 régiója.

Úgy tűnik, mintha nem lennének határok már Európában, és a Schengeni Egyezmény is megkönnyítette az átkeléseket. Ugyanakkor a mindennapokban még mindig léteznek határok. Az határok utáni Európában eurorégiókat hoztak létre, és ez együttműködéseket okozott. Az Európa Tanács hatalmas munkát végzett, hogy, megegyszerű, hogy egyszerűsítse ezeket a mozgásokat, és az Interreg pedig intézmények intézmény, intézményesítette ezeket az együttműködéseket. Nem olyan régen a belga soros elnökség alatt egy, az európai együttműködés 20 évét áttekintettük, és egy közösségi programot, az Interreget indultunk el, aztán a 2007-2013-as évre a harmadik célkitűzés alatt is megnöveljük az együttműködést a területi kohézió prioritásává vált az Európai Uniónak, ez benne van a Lisszaboni szerződésben, és a gazdasági és szociális kohézió is beleértendő. A területi együttműködés most már éretté vált, és ezért most a hármas célkitűzésnek a jövőjéről kell venni, amikor a, beszélni, amikor a következő költségvetési időszakról beszél. Nagyon szívesen várom önöktől a javaslatokat. A párbeszéd ugyanis nagyon fontos ahhoz, hogy egy ambiciózus dokumentumot tudjunk összeállítani. Tehát egy olyan munkadokumentumot akartam összeállítani, amelybe beleveszem az önök véleményét is, azért, hogy a parlamentnek világos álláspontját tudjuk kialakítani konkrét javaslatokkal a harmadik célkitűzés jövőjét, illetve a hármas dia. Az első két kérdés, amelyet fel kell tenni, hogy milyen stratégiai ambíciójunkat akarunk a területi együttműködésre Európában. Tulajdonképpen nem kell e, a költségvetésről és a megvalósításról beszélni, ha nincsen világos dokumentum hozzá. Számomra a területi együttműködés e, a mindennapok Európáját kell, hogy létrehozza. A célja az, hogy a területi akadályokat megszüntesse azért, hogy a közös kihívásokra közösen válaszolhassunk. A harmadik célkitűzéssel kapcsolatos kifogások a következők, az, hogy nem lehet az eredményeket kiértékelni. Ugyanis bizonyos együttműködések túl megfoghatatlanak válnak, nem tűznek ki elérendő célkitűzéseket. Nos, a 2020-as év érdekes célkitűzéseket vet föl, és remélem, hogy ez a stratégia pont azt fogja jelenni, hogy hogy a területekre adaptáljuk a különböző célkitűzéseket. Az európai területi együttműködés azt jelenti, hogy valóban együttműködjenek a területek olyan témákban, mint a környezetvédelem, a digitalizáció, a közlekedés, szállítás. A 2020-as stratégia eh, nem szabad, hogy fékezze azokat az együttműködéseket, amelyekre szükség van a helyszínen. Tehát ott helyszínen szükség van alulról építkező eh, együttműködésre, azért, hogy bevonják a területi eh, képviselőket nagyon különböző érettségi fokon állnak a különböző együttműködési témák. Franciaországnak több országgal már érett együttműködési kapcsolatai vannak, de más országokkal nem mások az olasz együttműködési formák, mint Sziléziával Lengyelországban. Épp ezért szükség van pénzügyi ösztönzőkkel és szerződésekkel, hogy meghatározzák, hogy kik azok a szereplők, akik konkrét módon megfelelnek a 2020-es kritériumoknak. A költségvetést területén. Jelenleg 7,5 milliárd euró van a harmadik célkitőzésre, de ez csak 2,5 százaléka a kohéziós szegeknek. A 250 milliárd és az egyes célkitűzésre és az 50 milliárd a hármas célkitűzésre az nem elegendő. Pedig Európának, a régióinak együtt kell működni az állampolgárok, a régiók és a különböző országok érdekében, tekintetében azért, hogy egész Európának hozzáadott értéket adnak. Ugyanis a harmadik célkitűzés a Európa állampolgárait szolgálja, hiszen a római szerződés óta ez a cél a következő kérdést kell feltenni, hogy mi legyen a pénzügyi és a stratégiai feltétele a harmadik célkitűzésnek, összehasonlítva a többi célkitűzéssel. Tudjuk, hogy most határozzák meg a pénzügyi kereteket, épp ezért pontos összegeket még nem ismerünk, de szükség van a harmadik célkitűzésre egy költségvetésre, amely a többi, nem áldozata a többi költségvetési célkitűzésnek. Barroso elnök úr és a parlament bizottsága megvizsgálja, hogy az európai hozzáadott érték hol található meg. Tehát, hogyha európai méretekben költünk, az hogy ad nagyobb értéket, mint a nemzeti méretekben költeni ez eh, lenne a legegyszerűbb módszer és a legkevésbé drága eh, módszer az európai integrációra. Ezen kívül el kell gondolkodnunk azon is, hogy hogyan lehet a már meglévő alapoknak a jobb felhasználására eh, vagy szinergiára tehát az egyes és kettes célkitűzés, és egy oldalon, és a hármas célkitűzés a másik oldalon. Tehát több régiót, határokon átnyúló programokat, több régiót érintő határokon átnyúló programokat kell kialakítani. Ehhez át kell tekinteni a meglévő programokat, mint például a FEDET. Az európai szomszédsági politikának az eszköze, vagy a csatlakozás elleni eszköz is segíthet ebben. A harmadik célkitűznek 70 százaléka a és 20%-os út a három programra lesz elkülönítve. Nos, mit csináljunk a meglévő építménnyel. Itt láthatjuk a határokon átnyúló együttműködésnek az elképzelését. Szerintem az együttműködésnek a különböző részeit meg kell különböztetni, hogyha szükséges egy forradalmat létrehozni, akkor ahhoz az eddigi felgyülemlett tapasztalatokra van szükség. Tehát az irányításnak az eszközét azt ehhez a stratégiához kell igazítani. Itt van a határokon átnyúló együttműködéseknek példája. A makroregionális együttműködésre van szükség, ez a harmadik célkitűzés B részében lehetőségeket biztos. A makrorégiáknak a fogalma a tanács ajánlásában az együttműködés jelent egy közös projekt területén. Egy integrált megközelítés és több ágazatra kiterjedő munkát biztosítana. A kritériumok a 150 kilométer, amikor olyan szigetekről és területekről van szó, amelyek messzebb vannak, azok, vagy a hegyes vidékek, stb., ahhoz szükséges még megoldásokat találni. A parlament az Erasmusra is gondol a helyi szinten, és ebbe szeretnénk az interreget belevonni. Az urbáknak a tapasztalata a bevált gyakorlatokat akarja terjeszteni, és ez lenne a megfelelő keret az Erasmusnak a kiterjesztésére. A következő dia. Nézzük az EGCT-ket egy új jogi eszközt hoztunk létre a harmadik célkitűzésben, ez pedig az Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, ez az EGCT. Ez az eszköz a nemzeti szereplőknek, regionális szereplőknek és a helyi szereplőknek különböző szinteken lehetővé teszi, hogy csoportosulásokat hozzanak létre, és jogi e, státuszt adjanak ennek. Ez a csoportosulás e, megfelel e, a különböző jogi személyiségi feltételeknek. Új kérdések merülnek fel a megvalósítást illetően ugyanis bizonyos csoportosulások ezekkel szembe kerültek. Tehát például, hogy lehet az európai szektorális vagy más finanszírozást hatékonyan felhasználni ezekben a csoportosulásokban. Három év gyakorlata után ezek a következő javaslatok lettek megfogalmazva. Például, hogy milyen stratégiai ambíciókat kellene ezeknek megfogalmazni, vagy hogy a, a finanszírozáshoz való hozzáférés az figyelembe veszi-e ezeknek a csoportosulásoknak a jellegét. Nos, a megvalósítás nagyon bonyolult, és javítani kell, és egyszerűsíteni ezeken az eljárásokon azért, hogy a projekteknek a megfogalmazóit ne bátorítsuk el. Aztán elsősorban programokra kellene gondolkodni, és nem úgy, hogy I want my money back, tehát bizonyos együttműködésben a szereplők autonóm módon szeretnék a pénzeket elküldeni a saját területeken. Aztán a támogathatóságnak a kritériumai és mások mind a nehézkesé teszik ezeket a folyamatokat. Ezen kívül a szereplők azt kérik, hogy a kifizetések idejét rövidítsék azért, hogy megfeleljenek az ő igényeiknek. Ezen kívül nagyon fontos a területi együttműködésnek a láthatósága. Az Euróbarométernek egy nemrégi felmérése azt mondja, hogy több mint 80%-a az állampolgároknak sosem hallott a területi együttműködésről. Ahhoz, hogy a felhasználók számára ez érthetőbb legyen, a harmadik célkitűzéseknek világosabban kell megfogalmazni az európai politikákat, mind az intézmények szintjén, mind a helyi önkormányzatok szintjén azért, hogy az állampolgárok számára is érthetőbb legyen. Most már türelmetlenül várom az önök megjegyzéseit és gondolatait, hogy segítsenek nekünk abban, hogy a célkitűzéseket jobban elérjük. Köszönöm szépen. Nos, akkor térjünk vissza a 11-es diára. Köszönöm elnök. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen Sanchez Schmidt asszonynak. Ez egy nagyon erős és nagyon kompetens bemutató volt, és nagy támogatója a határokon átnyúló együttműködésnek, és úgy gondolom, hogy ez a célkitűzés mindannyiunk számára rendkívül fontos itt a szakbizottságban. Egy-két célkitűzés mindenképpen meg kell majd még vitatnunk. Kuni asszony kért szót először. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Kedves elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretném megköszönni Marie-Thérèse Sanchez-Schmidtnek eh, ezt a eh, magas szintű munkát, és hogy bemutatta a harmadik célkitűzést. Nagyon örülök, hogy azt hallottam, hogy eh, beszélt az Erasmusról, a helyi szinten felhasználandó Erasmusról. Számomra ez egy lényeges projekt ahhoz, hogy érvényesítsük a területeken a kohéziós politikát e, azzal, hogy e, a különböző helyi e, képviselők bevált gyakorlatait kicseréljük. Én a helyi képviselőknek az Erasmusában dolgoztam, és egy kétmilliós projektünk van ahhoz, hogy ezt a projektet elindítsuk, és javasoltam az Európai Bizottságnak ezt a kísérleti projektet a határokon útnyúló kapcsolatok területén. Épp ezért nagyon érdekelne engem, hogy közösen tudjunk együttműködni azért, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet ezt a az Erasmus lokust, tehát a helyi Erasmus-t bevezetni. Aztán szeretném ennek az eljárásnak az állampolgári oldalát megvizsgálni. Azt hiszem, hogy ez a helyi csoportosulás nagyon jogi és technokrata módon van megfogalmazva. Egyelőre ez az állampolgárok által nem ismert eszköz, és azt hiszem, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy ezek a struktúrák, amelyek eh, érvényre juttatják ezeket a különböző hármas célkitűzési programokat, strukturáltak lengyedek. Az európai e, polgárok csak így tudják magukével tenni, és így tudják megismerni, hogy Európa jelen van ott az ő területeken, a vállalkozások, a munkahelyek, e, a különböző struktúrák, területrendezési struktúráknak a e, megvalósításában, és ez a jövőjüket is jelenti. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen Koni asszonynak. Kadek kollega következik. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem a makrorégiai stratégiákban nagyon fontos ez a projekt. Először nyilvánvalóan szeretném megköszönni ezt a munkadokumentumot az előadónak. Ez az objektív, a hármas célkitűzéseknek és a makroregionális stratégiáknak az összehangolásának a kérdését veszi föl, eh, veti föl. Ezek mind az európai eh, programok, tehát így a hármas célkitűzés fontos eh, a helyi csoportosulások, amelyek közös fejlesztést, a közös földrajzi célkitőzéseket fogalmaznak, nagyon fontos azt szeretném, hogy a jelenlegi együttműködési formákon nem csak a már meglévő terület, hanem a többi is részt vehessen. Ez egy rugalmas keret, nem kell új intézményeket létrehozni céljából, és nem tételizi fel új jogalkotásnak a szükségességét a makrorégiókat így behelyezi a harmadik célkitűzésbe. A kérdés felmerül, hogy kell-e egy olyan költségvetési sor, amely a közvetkező pénzügyi tervben a régiókat, makrorégiókat szolgálja. A makri regionális stratégiáknak az Európ, különböző európai és nemzeti politikák, politikák között szinergiát kell, hogy keressen. Nagyon fontos, hogy együttműködési, méghozzá hatékony együttműködési eh, keretekben eh, működjenek együtt a eh, makrorégiók. És nyilvánvalóan európai összehangolásra van szó. Ez az európai területi csoportosulás az irányítási eszköze a hármas célkitűzéseknek, és ez a harmadik, ez a makrorégiókra is vonatkozhatna. Tehát nagyon fontos, hogy a makrorégióknak a harmadik második célkitűzésében nagyobb, nagyobb területet biztosítsunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Kadek kollégának. Kelly kollega kapja meg most a szót. Én is szeretnék gratulálni Sánchez Schmidt asszonynak az előadásáért. Ahogy Írországban mondjuk, valóban egy óriási nő. Néhány pontot hadd emeljek ki a néhány további vita szempontjából, erre lesz még alkalmunk szerintem. Azt mondta, hogy két és fél százaléka a kohéziós alapoknak fordítódik a hármas célkötőzésre, és rámutatott arra, hogy szükség van arra, hogy megvizsgáljuk a két célkötőzés közötti kapcsolatot, és szerintem ez egy nagyon fontos pont, és pont itt az ideje annak, hogy belássuk azt, hogy ennek megfelelően kell dönteni. Ezen kívül szó volt arról is, hogy eh, a támogatásokat úgy kell elküldeni, hogy az a projekt alapúak legyenek, és eh, így meg lehetne spórolni számos belső vitát, és sokkal európaibbá lehetne ezt tenni. És így a költségmegosztás is jobb lenne. Ez mindenképpen ez rászolgál az érdeklődésünkre, tehát erről vitáznunk kell ennek tényleg eh, plusz értéke lehet, hozzáadott értéke lehet, nem csak a hármas célkötözés esetében, hanem a többi célkötözésnél is. Tehát én mindenképpen várom a további vitát, illetve a döntéseket ezen nagyon jó javaslatokkal kapcsolatban. Nagyon jó munka volt ez. Köszönöm szépen, most pedig Verhein kollega következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, először is szeretném előre bocsátani, hogy én az egyik legrégebbi régióba származok, az Európai Unióban, ez egy olyan régió, amely a belga-holland határnál van, és nagyon hosszas és nagyon jó tapasztalataink vannak a határokon átnyúló, illetve regionális együttműködéssel. Kifejezetten veszélyesnek tartom azt, amit Kádek kollega említett, vagyis azt, hogy ki lehessen szélesíteni egyfajta koncentrációt lehessen letrezni makrorégiókkal, mert pontosan a nehézség aspektusa merül fel ezekben a közvetlen határmenti térségekben. Hiába van integráció Európában, még mindig problémás ez. A határok papíron már nem léteznek, de nagyon sok kis kérdésben, amelyek például a határátkelést, az ingázást érintik, ezek a kérdések mindig felmerülnek, még mindig nem sikerült megoldani a problémákat, és ehhez nagyon erős és jól működő eszközökre van szükség. Természetesen a makroterületek, az, azok a területrális együttműködés egy részét képezik, amelyekre valóban ügyelnünk kell, ez egyértelmű, de nem szabad az, hogy újabb problémák merülnének fel a határoknak átnyúló működésben. Köszönöm szépen, Ferhány asszony. Remélhetően fog kialakulni egy ismételt konfliktus. Eddig csak az EPP kollégák jelentkeztek. Örülök annak, hogy Vlaszek kollega is szót kérte. Vážený pane předsedo, <clears throat> dámy a pánové, i já bych chtěl ocenit. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönöm a szót, elnök úr. Megköszönöm az előadónak a kiváló munkát. Köszönöm ezt az érdekes előadást. Ebben az előadásban több fontos felvetés hangzott el, és ebből kettőt emelnék ki. Az egyik az az volt, hogy a határon átnyúló együttműködésről jobban tájékoztassuk az embereket, hogy tudják, hogy hogyan lehet a finanszírozáshoz hozzáférni. Nekem nagyon tetszik ez az ötlet, hogy legyenek ezek a helyi képviselők, úgymond, az Erasmushoz kapcsolódva. Ez már nagyon régóta felmerült, hogy helyi képviselőket kellene bevetni, úgymond. A másik felvetés pedig a helyi, a regionális képviselők, a nemzeti politikusok és európai politikusok közös vitája, információ cseréje. Különben nem fogjuk megtudni, hogy milyen hiányosságok vannak az adott helyszínen, milyen problémák vannak a helyszínen. Tehát össze kellene tudjuk vetni a tapasztalatainkat a regionális, a nemzeti és az európai szinten, hogy mik a prioritások. Ez nagyon fontos, és a helyi igények elemzésével kellene kezdenünk. Köszönöm. Ja, danke für die andere... Köszönöm szépen. A hozzászólást Alfonzi úr következik. Oui, merci, monsieur président. Köszönöm szépen, elnök úr. a ö, frakciónkat érdekli ez a jelentés. Nyilvánvalóan a határokon átnyúló együttműködés ö, Európa számára ö, a termelékenység szempontjából nagyon ö, fontosak a jelentésben több érdekes esetről van szó, például, hogy az északi és a déli Katalónia egy kórházban közösen kezeli a betegeket, nyilvánvalóan vannak olyan programok, amelyek még akár messzebb is mehetnek. Ugyanakkor vannak ellenpéldák is, például a Baszkföldön és Beárőcban és egy harmadik helyen is, Montarabiban is vannak repülőterek, ezekre nincsen szükség. Tehát eh, nagyon fontos, hogy a gazdaság, a termelékenység és a fejlesztés szempontjából eh, ezeknek a kihívásoknak megfeleljünk. Ezekkel ezért foglalkozni kell. Annál is fontosabb, hogy ezekkel foglalkozunk, mert a, tag, a tagállamok a határokon belül eh, hol jöttek létre, és jelenleg nem, léte, nem birtokolják a megfelelő reflexeket arra, hogy előre lépjenek. Tehát nekünk kell épp ezért ezt a zászlót magasra emelni. A konkrét javaslatokat illetően valóban szükség van arra, hogy világosabbá tegyék a különböző mikro-makro területi csoportosulásoknak a lehetőségeit, hogy mivel is töltjük meg ezeket, hogy csak nagy elgondolási programok legyenek, vagy pedig tényleg operatív programok, akár egy intézmény körül, akár konkrét programok, mint egy kórház, biodiverzitás, stb. mindezek területén. Tehát itt még az eszközöket nem fogalmaztuk meg pontosan, és épp ezer, ezeknek az eszközöknek az operatív oldalára kell koncentrálni. Köszönöm szépen. Ja, danke schön, Herr Alfonsi. Köszönöm szépen Alfonsi úrnak. Ő volt a zöldek árnyék jelentést készítője, most Matula úr következik. Mulțumesc, domnule președinte, aș vrea și eu Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Sánchez Schmidt asszonynak, a jelentéstevőnek, hogy felvetette ezt az ötletet, ugyanis ez egy nagyon érdekes téma. Szeretnék néhány eh, gondolattal hozzá eh, járulni Kelet-Európát, eh, elsősorban az én régióm, Magyarország és Románia közötti régió szempontjából, de azt hiszem, hogy ez vonatkozik más határom határmenti régiókra is. Az Erasmus program, a helyi megválasztottakot segítő Erasmus program nagyon fontos, ugyanis Kelet-Európában az utóbbi húsz évben eh, csodákat eh, eh, hoztunk létre. Ne felejtjék el, hogy húsz évvel ezelőtt létezett a vasfüggöny. És nem csak leomlott ez a vasfüggöny, hanem jelentős változások történtek. Ezért a helyi projektek, a határokon átnyúló együttműködés gyakran még a helyi jogalkotást is befolyásolta, a kezdetekkor kevés alaphoz férhettünk hozzá, de a határokon átnyúló együttműködésnek a költségvetése növekszik. A kezdeményezésnek nagy része helyi kezdeményezések. Például az én régiómban a határ két oldalán lévők, önkormányzók eh, együtt dolgol, eh, eh, gondolkodtak el az ivővíznek a, az elosztásáról. Ugyanez érvényes a munkavállalók mobilitását illetően a határokon átnyúló, a határmenti régiókban. 15 évvel ezelőtt még csak el se képzelhettük volna, hogy ez lehetséges lesz, ma pedig már valóban megtörténik. Ezért tudom, még akkor is, hogyha e, tudatában vagyok, hogy a költségvetési sor megváltoztatása nehéz, e, mégiscsak támogatom ezt a gondolatot, hiszen e, a költségvetés most nem elegendő ahhoz, hogy a harmadik célkitűzésnek a céljait elérjük. Köszönöm szépen. Ja, herzlichen Dank für... Köszönöm szépen a hozzászólását. Zimon úr következik. Igen, Ferhajnen asszony hozzászólását támogatnám, hogyha a makro, makroregiókat hozzáfűzzük e- mindenhez, a Dunai régiót is például, akkor annak mindenképpen prioritást kell adni, hogy a prioritás jön létre, és ez nem helyes, mert így infrastruktúrákat kell kérteni a mentén, illetve a Balti tenger térségében. Ezt a kettes célkötőzésből kell megtenni, de hogyha ezen együttműködés keretében tesszük meg ezt a konferenciák, adminisztráció keretén belül, ez lehetséges, és de meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy ezeket a projekteket, ezek a projektek részt a hármas célkötőzés projektjeiben is, de az, hogy ezeknek nagyobb súlyt adjunk ezeknek a régióknak, a többi régióval szemben, azt nem igazán tartom helyesnek, mert nagyon gyakran van együttműködés sok helyen, amely ugyanannyira fontos, mint a Duna ment együttműködés, vagy a balti tengeri együttműködés. Van-e további hozzászólási kérelem? Köszönöm szépen. Kívánom még valaki szólni? We give the floor to the commission. Is there... Akkor az Európai Bizottság képviselőnek adjuk meg a szót. Van-e itt valaki, aki szeretne hozzászólni a bizottság részéről ezen kérdéssel kapcsolatban? Nincs itt senki. Akkor a koordinátoroknak adnám meg a szót az EPP részéről, utána pedig a jelentés készítőjének. <clears throat> Egy kis pontot szeretnék megemlíteni, amely szerintem nagyon fontos. Úgy gondolom, hogyha valahol van egy európai többletérték, akkor az egyeteműen az az interregionális határokon átnyúló együttműködésben van. Nagyon nagy előnyt jelent ez az állampolgárok számára, nagy nyereség ez az állampolgárok számára, illetve azok számára, akik az interregionális projektekben együttműködnek. Sőt, még egy lépéssel tovább is mennék, Például elgondolkodnék azon, hogy eh, a külső határokon történő együttműködés, tehát a szomszédség, szomszédság együttműködés, amelyről beszéltünk a plenárison, és arra azt mondták, hogy ez év végén, a jövő év elején lesz egy értékelés azzal kapcsolatban, hogy a szomszédsági politikai projektek hogyan haladnak. Óriási kérdőjelek vannak a megközelítést illetően, amit alkalmaznak, összehasonlítva azzal a módszerrel, amelyet mi az interregionális együttműködés kapcsán alkalmazunk. Másfajta a pénzügyi felelősségvállalás. Ezzel kapcsolatban is szerintem meg kell ezt az aspektust. Végezetül pedig a modellünket illetően az európai együttműködéssel kapcsolatban meg kell nézni, hogy mit tehetünk az olyan régiók esetében, akik nem a külső határoknál vannak, tehát hogyan lehet mégis globálisá tenni ezt az együttműködést. A hármas célkütűzésen belül meg lehetne ezt nézni. Lehet, hogy a költségvetés egy részét erre fenntarthatnánk, hogy az együttműködést a kohézió, a területes együttműködés aspektusát kiemeljük globális szinten. Kínában voltam az elmúlt héten, és azt láttam, hogy mennyi ötlet van ott, és igazából nincsen módszerük arra, hogy a jólétet valóban elterjesztett, tehát nincsen ilyen interregionális együttműködésük, mint amilyen nálunk van. Ez volt a megjegyzésem. Ja, herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Végezetül pedig a jelentés készítője Sanchez Schmidt asszony. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Örömmel látom, és megelégedésre szolgál, hogy a különböző frakciók vagy különböző országoknak a képviselői látják a területi együttműködésnek a hozzáadott értékét. Ebben a jelentésben pontosan ezt kell megvédenünk, ezt az értéket, tehát, hogy a területi együttműködési politika eszköz arra, hogy Európát konkrét formába öntsük. Alfonszi úrnak szeretnék válaszolni azt hiszem, hogy a területi együttműködésben nem tettünk különbséget a nagy programok, programok a konkrét programok között. Azt hiszem, hogy az összes javaslatot figyelembe kell venni, ugyanis a régiók és a gyakorlatok különbözőek, a földrajzi körülmények mások, tehát olyan eszközökre van szükség, amelyeket alkalmazni lehet a különböző feltételekre. A helyi megválasztottaknak az Erasmusában lehetőség van eh, a bevált gyakorlatok kicserélésére, és a tagállamok és a helyi önkormányzatok és az eh, állampolgárok számára, hogy magukévá tegyék ezeket eh, a politikákat, és felhasználják a már meglévő tapasztalatokat és jó ötlet a Kani asszony részéről, hogy legyen egy kísérleti projekt, és a bizottságot valóban felkérhetjük, hogy ezt bevezesse, és sajnos a költségvetést illetően nem kedvező a helyzet, de legalább azt szeretnénk, hogy megtartsák a jelenlegi költségvetést, vagy akár növelni is de lehet, hogy a konvergencia célkitűzés is fel lehet erre használni. A különböző hozzászólások révén ráébredtem, hogy valóban a makrorégiók kérdése egy fontos kérdés, és hogy világossá kell tenni az álláspontunkat ezzel kapcsolatban, tehát hogy általánossá tegyük, vagy pedig hagyjuk meg a kezdeményezéseket, én ezt támogatnám. Tehát, hogy a régiók számára hagyjuk ezt a lehetőséget ha a témák és a különböző projektek az szükségesség tesznek egy makrorégiót, akkor legyen, de nem hiszem, hogy ezt általánosítani kellene. Nos, a meg hozzászólásokból ezekre emlékszem, és ezeket megpróbálom belevenni a jelentésében. Nyilvánvalóan továbbra is készen állok az ön, önök javaslataira, a részvételükre ennek a jelentésnek a kidolgozásában. Köszönöm szépen. Okay, thank you very much, Ms. Sanchez. Köszönöm szépen Sanchez Schmidt asszonynak. Akkor ezzel le is zárjuk ezt a vitát és úgy gondolom, hogy 5-10 perc múlva megkezdhetjük a szavazást. Köszönöm szépen! dear colleagues we will be voting in a minute. i would like to use this one minute as you are all here to inform you about the Folytassuk, kedves kollégák, akkor az ülésünket, és azzal kezdeném, hogy beszámolok önöknek a tenapi koordinátori ülés eredményeiről. Szeretnék önöket tájékoztatni a jelentések elosztásáról, a vélemények elosztásáról. Lesz egy vélemény a parlamenti rendelet felvizsgálatáról, amely bizonyos intézkedéseket fog, fogalmaz meg a mezőgazdasággal kapcsolatban, ezt a GUE kapja meg. A vidékfejlesztési támogatásról szóló jelentés pedig az EPP-je lesz, az Európai Széles Sáv jelentés is az EPP-je lesz, az EU szolidaritási alap mozgósítása Írország, Portugália, Madeira, és Franciaország számára ez ugyancsak arról döntöttünk, hogy az elnök majd egy levelet fog küldeni, amiben kifejezzük véleményünket, és akiket érdekel ez a téma, az, azok hozzászólhatnak az én levelemhez, és ezen megjegyzéseket a lehető leghamarabb eljutatják hozzám. Az Innovációs Uniót illetően arról döntöttünk, hogy az elnök fogja majd megírni a jelentést, és a nem jogakatási jelentéseknél a jövőbeli politikák keretében arról döntöttünk, hogy az EPP fog kijelölni egy jelentős, jelentés készítőt a saját kezdeményezési jelentéshez az, a kohéziós politikákat illetően. Arról is döntöttünk, hogy a zöldek egy témát javasolnak majd saját kezdeményezésű jelentéshez 2011 elején, és a titkárság pedig majd informálja a koordinátorokat a lehető leghamarabb minden Európai Bizottsági Közleményről, amely beérkezik, illetve minden beérkező jogalkotási tervezetről a következő jogalkotási csomagot illetően. Ezt a titkárság majd elküldi minden koordinátornak. Abban is megalapodtunk, hogy a frakcióknak el kell azon gondolkodniuk, hogy mi lesz majd a 2011-es tanulmányokkal, és eh, fontos azt is tudni, hogy kihasználhatjuk eh, a keretete egyezményt a kutatási eh, intézetekkel, a kisebb szakértői véleményekkel kapcsolatban, amelyekre szükségük van a munkájuk programokkal kapcsolatban. An extraordinary meeting in the context of... Lesz egy külön ülésünk a kohéziós politikát illetően, amelyet november 9-én fog elfogadni az Európai Bizottság, és szeretnénk meghallgatni a biztos beszámolóját lehetőleg hamarabb, azután, hogy elfogadta ezt a dokumentumot a bizottság. Nagyon nehéz időpontot találni erre. Lehet, hogy lesz egy külön ülésünk, novemberben. Tehát lesz egy plusz ülés, és abban is megállapodtunk, hogy elhalasztjuk a 9-es pontról szóló szavazást, amely a mai napi renden van, és ezt áttesszük majd a külön ülésre, és a koordinátorok abban is megállapodtak, hogy a jövőbeli kohezis politikáról szóló munkacsoport munkájának megfelelve előkészítik majd azt a ülést, amely Brüsszelben lesz eh, januárban, illetve február elején. Remélem, hogy ezt így jóvá tudják hagyni a kedves kollégák, és támogatja a csak a koordinátorok döntéseit. Remélem most akkor megkezdhetjük a szavazást. Kedves kollégák, nagyon nehéz szavazás áll előttünk. Szeretném ellenőrizni, hogy itt van önöknél a szavazókártya, és működik-e. Tehát kérem, tegyék bele ezt a szavazógépbe, és ellenőrizzük azt, hogy működik-e a gép. A szavazást megnyitom, kérem szavazzanak. De can we close? Close. It's closed. A szavazást lezártuk, elégedette mindenki az eredménnyel, mindenki elégedett, tehát akkor megkezdhetjük a szavazást. Az első szavazás a Konstantin Lohán jelentés lesz, a valódi területi társadalmi és közösségi kohézió kialakítása az EU-n belül a globális versenyképesség elengedhetetlen feltétele. Egy kérdőjellel kezdődik ez a cím, remélhetőleg itt nem lesz gond. Hát megkezdjük a szavazást. 15 kompromisszumos módosításon, 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ötös, illetve 29-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk 31-es mellette ellene tartózkodik, ezt ellenőrizzük, ellenőrizzük a 31-es módosítást. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva 18-25 arányban. 34 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas, hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os okafogyottá vált, 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Maconyi asszony, tessék. Elnézést, elnök asszony, de a 46-os módosítás, az kötődik a 4-eshez, illetve a 7-es kompromisszumhoz is. Nem örülök ennek, hiszen nem értem, hogy a szolgálat miért mondta azt, hogy ez a módosítás okafogyottá vált. We will just, just give a second colleague to colleagues. Se posso, Presidente, l'emendamento in questione, l'emendamento 40. Az érintett módosítása 46-os, és ez egy állásrólásra vonatkozik, amelyet az Európai Parlament 2005-ben fogadott el. És ez magában foglalja minden olyan referenciát, amely benne van a preambulum bekezdésekben is. Tehát szeretném, hogyha egy másfajta adózást alkalmaznának az átmeneti időszakban a hátrányos helyzetű területeken ez nem ellentétes a kompromisszum szövegével, amely beruházásról beszél a kutatás és fejlesztés területén. Ezt a célkötözést megtartjuk, de ugyanakkor növeljük a lehetőségét annak, hogy az adózást kihasználjuk. Szerintem ez pontosan jól passzol ide. Elnök asszony, a titkosság részé, titkárság részéről nincsen gond azzal, hogy szavazzunk erről, a koordinátoroknak sincs ezzel gondja. Ha nincs gondja ezzel a koordinátoroknak, akkor szavazhatunk a 46-asról, tehát szavazunk a 46-osról, ki támogatja a 46-ost, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítva. Akkor jöhet a 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk ezt is. 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 59-es mellette, Luhan úr kért szót. Fac o referire la amendamentul 59 și anume acesta se referă la az 59-es módosító a, a következő programozási időszak összegeiről beszélt az Európai Bizottság, a nemzeti kormányok és a régiók között szükség van egy megállapodásra, akkor, a régiók nem szenvedhetnek a központi kormányzattól. Ezt a cikket módosították, és, és én itt azt javaslom, hogy ellene szavazzunk, hogy az eredeti formájában megőrizzük és hogy a régiók, a kormányzatok és az Európai Bizottság közötti megállapodás érvényes maradjon. És ezért azt kérem, hogy mindenki ellene szavazzon. Köszönöm szépen, akkor ez egyértelmű. Luhán úr megjegyzést fűzött az 59-es módosításhoz, és ha jól értem, ez nem az ön politikai frakciójának kérése volt, ez egy általános megjegyzés volt a kollégáknak. Ezután most akkor szavazunk az 59-esről, ki támogatja, ki ellenzi. Ezt ellenőröznünk kell, ellenőrizzük az 59-es módosítást. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 22-18 arányban. 60-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 64-es visszavonták, 65-ös mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük, attól tartok, ezt ellenőrizni kell. Ellenőrizzük a 65-ös módosítást, ki támogatja, ki ellenzi, a szavazást megnyitom. The vote is closed. A szavazást lezártam, és elfogadtuk 24-18 arányban. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A következő oldalra lapozunk, 15 es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 78-as mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ha senki nem kiabál, akkor elfogadtuk. 81-es módosító, részenkéti szavazás, az első rész, a 81-esből mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, véleményem szerint. 82-es, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 86 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 87 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 89 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 90 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 91-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadó, 92 mellette, 92 okafogyottá vált, 93 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig rátérünk a 98-asra mellette, ellene ezt ellenőrizzük a 98-ast, mert gyakran későn rakják fel a kezüket, tehát a 98-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 41-4 az arány. Nem tudtam, hogy például Lambert is most már ellenzi, vagy mellette van. Tehát rátérünk a 101-esre, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 102 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 103 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Rátérünk az egyesre mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hármas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Preambulum bekezdések négyes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, ötös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, hatos mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Tízes mellette ellene ellenőrizzük ellenőrizzük a tízes módosítást, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, és 24 ellen, 21 mellette elutasítva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, nem tudom. Ezt ellenőrizzük, a 12-es módosítót ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, és elutasítottuk 26-20-szal. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 23-as mellette állaná tartózkodik, elfogadtuk, most pedig rátérünk a végső szavazásra, elektronikusan fogjuk ezt megtenni, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. 40-en támogatják, 5-en ellenzik, és egy tartózkodás volt, tehát ezt elfogadtuk, és gratulálunk a kollégánknak. Most pedig rátérünk. A 9-es pont következne, de abban állapodtunk meg tanap a koordinátori ülésen, és önök sem ellenezték ezt, hogy ezt majd elhalasztjuk, és a 10-es jelen, napirendi pontról szavazunk. Jan Brezsina jelentés a versenyképtelen szintmányák bezárását elősegítő állami támogatás, és Konstance Krell kért szót. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Amikor tegnap előkészítettük a szavazólistát, feltűnt az, hogy a szavazás sorrendje a 38-as, 39-es, 40-es esetben ezt meg kellene fordítani. Először a 40-esről kellene szavazni. Konstance, az a baj, hogy nem hallom, hogy mit mondasz, tehát ismételd meg, kérlek. Tehát meg kellene fordítanunk a sorrendet a 38-39-40-es mosdokkal. A 40-esre kellene kezdeni, utána pedig a 38-39 lenne a sorrend. Már így van, a listán, mondta valaki bekiabálva, akkor elnézést nem is szóltam, mondja Konstance. Dear colleagues, so we start... Uh... Kedves kollégák, akkor kezdjük a szavazást. A 32-es módosítóval kezdjük, ha jól tudom, a 21-es visszavonták, ugye? Tehát akkor a 32-es mellett ki van. Még egyszer mondom, Mondom, a 21-est visszavonták, ezt mondtam az elején, a 21-est visszavonták, tehát a 32-essel kezdünk. 32-es módosító mellette, ellene. Ahogy én látom, elutasítottuk, de ha akarják, akkor ellenőrizhetjük. Nem. Jó. Akkor a 33-as következik mellette. Ellene. Azt hiszem ugyanaz, tehát elutasítottuk. Következik a 18-as mellette, ellene, ezt világosan elfogadtuk, 35-ös mellette, tehát még egyszer mellette, ellene, kedves kollégák, kicsit össze vagyok kavarodva, nem láttam világosan, úgyhogy a 35-öset ellenőrizzük, a 35-öset elektronikusan ellenőrizzük. The vote is open. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Jó, tehát elfogadtuk 33 mellette. Akkor az egyes kompromisszum következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt elfogadtuk. És most következik a 37-es mellette. Ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 38-as okafogyott, 39-es is, akkor a 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kedves kollégák, kérem, hogy mindenki magasabbra emelje a kezét, mert én a koordinátorokat látom, feltételezem, hogy mellette szavaznak, de kérem, hogy láthatóan emeljék fel a kezüket, ne csak a koordinátorok. Tehát 43-as mellette. Ugyanez, igen. Jó. Szavazhatunk volna egybe is. Tehát akkor nem szavazunk a 43-ról. 44-es okafogyottá válik. Akkor a 40 ötösnél tartunk, ez ugye nem. Tehát először a 20-asról szavazunk. Mindenkinek megvan a 20-as? Az egyes kompromisszumot elfogadtuk, tehát ezért a 20-asról is szavazni kell. Akkor lett volna oka fogyott a 20-as, hogyha az egyes kompromisszumot nem szavazzuk meg. Tehát 20-as mellett ki van. Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, nem tudom, úgyhogy ellenőrizzük a 46-osat elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És 25-17 arányban elutasítottuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Az egyes módosító, egyes bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Következik ugyanitt a kettes módosító mellette, ellene, ellenőrizzük. Tehát a kettes módosítót ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. It's 26 in favor, 17 against, so it's adopted. Elfogadtuk, csak 17-en voltak ellene. Hármas módosító következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a hármas módosítót is elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, vagy még nem, de lezárom. 21-20 arányban fogadtuk ezt el. Tehát akkor a négyes következik, négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Megint nagyon szoros az eredmény, elnézést, még egyszer ellenőrizzük a négyest is elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-20 arányban elfogadtuk. Az ötös következik. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, ezt világosan elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Akkor a 9-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 24-es, itt van egy szóbeli módosító, Cortes Lastra módosítója, ellenzi valaki ezt a módosítót? Nem, akkor a 24-es módosított változatáról mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor jön a 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 26-ost elektronikusan, megnyitom a szavazást. Tehát a 26-oson vagyunk, lezárom a szavazást és elutasítottuk, két szavazattal elutasítottuk ezt. 12-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Tehát 15-öset ellenőrizzük elektronikusan. Koordinátorokat is kérem. Lezárom a szavazást. 26-15 arányban elfogadtuk. 27-es mellette. Tehát a 27-es mellett ki volt? Ellene. Tartózkodás, ezt elfogadtuk. A 16-os következik. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk szerintem, de azért ellenőrizhetjük. 31-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, 25-19 arányban elutasítottuk. Jó, a végszavazás következik. Elektronikusan szavazunk, kedves kollégák. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39-4 arányban elfogadtuk ezt a véleménytervezetet, és gratulálunk Brezsina kollégánknak, és a titkárságnak pedig köszönöm a segítséget. Now we move. Most pedig Lena Kolarska-Bobinska vélemény előadójának az anyagáról, az energiahatékonysági cselekvési terv felülvizsgálatáról szavazunk. Kezdjük az egyes kompromisszummal, egy mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes mellette ellene tartózkodás. A tízest ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-en ellene, tehát visszautasítottuk. Hármas módosít, kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös módosító mellette ellene ellenőrizzük. 15-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 26-on mellette, 15 eh, on mellette elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16 mellette ellene tartózkodás szerintem elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. Tehát a 16-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jó, világos, hogy elfogadtuk 27-tel, 16-tal szemben. Akkor a zárószavazást elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 42 mellette, senki sem szavazott ellenem, nincs tartózkodás, tehát gratulálunk az előadónak. Befejeztük a szavazást. Kérem, akik elmennek, azok csöndben tegyék ezt, ugyanis azonnal a 12-es napi rendi pontra térünk. Ez pedig Oldrich Vaseknek a jelentése, az Európai Városfejlesztési Menetrend és jövője a kohéziós politikában. Angolul áll rendelkezésre a dokumentum, és akkor először is Oldrich Vaseknek adjuk meg a szót. Nem kell ma dönteni erről, de fontos kérdés Elkezdjük most akkor a vitát, az eszmecserét. Kérem, kedves kollégák, csöndesen menjenek el, mert folytatódik az ülés, oldzsi a szó. Nagyon szépen köszönöm elnök, elnök, hordjaim és uraim. Röviden szeretném bemutatni az európai városfejlesztési menetrendjét és a jövőjét a kohéziós politikában. Először is a következőket mondom el. Azt hiszem, ez egy nagyon jelentős kérdés, az Európai Bizottság is támogatja ezt. Nagyon sok adat áll rendelkezésre, amely azt mutatja, hogy a városok gazdasági fejlődésnek a, for, a forrásai. 80%-a az európai GDP-nek városi területeken generálódik. Az előző jelentésre támaszkodom, amely az a városi dimenzióval foglalkozik a jövőbeli kohéziós politikában, amelyet 2009-ben fogalmaztak meg. Azóta nagyon sok változás történt és ezek a változások hatással, hatást gyakoroltak erre a politikára. Ahhoz, hogy ezt megvizsgáljuk, először világosan kell látni, hogy milyen terminológiát használunk. Nagyon sok szakember nem megfelelő terminológiát használ, különösen a helyi és regionális politikusok gyakran eh, nem helyesen fejezik ki magukat. Ezért szerintem E, kezdetben meg kell e, e, határoznunk, hogy mit jelent a városi program a regionális politikában, a kohéziós politikában, az Európai Bizottság mit ért ez alatt, és mindezt megtalálják a jelentésen bevezető részében. A jelentésben olyan új dokumentumokat is figyelembe kell venni, amelyek már meg léteznek, vagy pedig tervezik őket. Az Európai 2020-as stratégia, aztán az ötödik kohéziós jelentés, amely szintén hatással van erre a területre. Ezért az év végére szeretném készformába önteni a jelentésemet, azért, hogy ezek az új dokumentumok szintén megjelennek az én jelentésemben. A módszert illetően azt hiszem különböző szinteknek is együtt kell működnie, és elemeznünk kell ezt a helyzetet. A bizottságnak a mini meghallgatásán már el is kezdtük ezt a munkát, és én nagyon hasznosnak találtam ezt a meghallgatást, és a különböző európai városi szerveződésekkel, mint a Eurocities és Telecities, további szemináriumokat fogunk tartani, azért, hogy felmérjük, hogy mik a városoknak az elvárásait, mit várnak tőlünk, és milyen problémákat szeretnének a mi segítségünkkel megoldani. Végül pedig az érdekelt felekkel szeretnénk megvitatni ezt a dokumentumot, a régiók bizottságával is szeretnénk konzultálni, hiszen ők a legilletékesebb hatóság e, ezen a területen, az ECOSZokkal is szeretnénk, aztán a Regio főigazgatással és az e, főigazgatósággal és az Európai Bizottsággal és az Európai Beriházási Bankkal is, aki fontos pénzügyi e, fél ebben. Szeretnénk konzultálni. Aztán az árnyék jelentéstevőkkel és más képviselőkkel is szeretnénk konzultálni, akiket érdekel ez a téma. Mint már elmondtam, az ötödik kohéziós jelentés november végére kell, hogy elkészüljön, és akkor új ö, ö, be, megbeszéléseket ö, tartunk Európában, például a jövő városainak az elgondolásait figyelembe kell venni, és aztán a Toledói konferencián is gondolkodnak ezekről a kérdésekről, és november 22-es és 23-án Liesben is lesz egy miniszteri találkozó, akiknek az észrevételeit is figyelembe vesszük. Nos, a jelentésem a következőképpen tagolódik. Van egy bevezető rész, amelyben e, a különböző fogalmakat tisztázom, tehát hogy mit értünk bizonyos kifejezések alatt. A munkadokumentum már rendelkezésre áll, és ebben megfogalmazódnak a legfontosabb kérdések, amelyekre választ kell adnunk. Hogyha önnek, önöknek vannak konkrét javaslatai, akkor kérem lépjenek velem kapcsolatba, és tudassák velem. Azt hiszem, hogy a bevezetőben el kell gondolkodnunk arról, hogy az Európa, hogy európai szinten szükség van-e közbelépésre, és ha igen, akkor az milyen területen legyen pontosan. Továbbá van egy másik része a szövegnek, amely a helyi szükségletekkel foglalkozik. Egy felmérés is készül, kérdőívet fogunk elkészíteni, hogy a helyi szervezeteket megkérdezzük, például a, a Városok Cseh Szövetségét, akik szintén felmérték a városoknak és a helyi önkormányzatoknak az igényeit. 650 kérdőívet küldtek ki, és ez számunkra is egy értékes információforrás. Nos, mik az európai városoknak a prioritásaik, melyik rendelkeznek európai dimenzióval? Hogy lehet legjobban felhasználni az európai forrásokat, miközben tiszteletben tartjuk a szubszidiaritás elvét? A harmadik fejezet az a többszintű irányítás és partneri kapcsolatok kérdésevel foglalkozik. Nagyon fontos ez a kérdés, ugyanis, hogyha sikert szeretnénk elérni ezen a téren, akkor foglalkozni kell eh, minden szintnek a szükségleteivel, mert ezek mind egymással kapcsolatban vannak. Tehát a következő kérdések merülnek fel. Eh, van-e tér új kezdeményezésekre? E, a magasabb e, szinteken, a nemzeti, a regionális, európai szinten figyelembe veszik-e az, a városoknak a szükségleteit. Elegendő volt ez a figyelem eddig. Aztán a másik kérdés az, hogy a strukturális alapoknak a decentralizációja káros-e ezen területek e, számára? fellépe kockázat, és hogyha igen, akkor hogy lehet ezt a kockázatot elkerülni? Nos, tehát ilyen kérdéseket teszek fel ebben a fejezetben. Egy következő feladat, a, a, vagy fejezet az a úgynevezett szubdelegációval foglalkozik. Egyelőre csak holland városok használták ezt a lehetőséget és a mini meghallgatáson láttuk, hallottuk, hogy ez jól működik olyan városokban, mint Rotterdam és mások. Tehát a hollandok sikeresen valósították ezt meg. A kérdés épp ezért felmerül, hogy ezt tovább is támogatjuk-e. Aztán fel kell, meg kell vizsgálni, hogy európai, nemzeti és regionális hely, hely szinteken milyen felelősségi körök vannak. Az utolsó előtti fejezet az európai európai politikáknak a koordinálásával foglalkozik, összehangolásával foglalkozik. Elegendő ez az összehangolás, vagy javítani kell a helyzeten. Megint csak korábbi jelentések forrásul szolgálhatnak, például Lukász asszonynak a jelentése. To se týká všech těchto oblastí. Bárkász jelentés a stratégiai tervezés is, az integrált stratégiai tervezés is fontos, ugyanis nem minden tagállam értette meg, hogy miről is van szó, mit értünk az integrált tervezési megközelítés alatt. Azt hiszem, ezt is világossá kell tenni. Az utolsó fejezet pedig a pénzügyi tervezéssel foglalkozik, és a pénzügyi forrásokkal. a jól ismert problémákat is meg kell vitatni. Tudjuk, hogy az önkormányzatok nagy problémákkal néznek szembe a finanszírozás területén. Hiteleket kell felvenniük egy projekt elején, ami nem igazán segíti őket. Tehát hogy lehet a likviditást biztosítani ezen szereplők számára? Aztán az egész folyamatnak az egyszerűsítésével is foglalkozni kell, az ellenőrzés egyszerűsítésével, az adatszolgáltatás egyszerűsítésével, azért, hogy ha már megtörtént egy ellenőrzés, akkor ne történje meg ugyanaz az ellenőrzés még egyszer, hiszen ez lelassítja a folyamatot. Utolsó megjegyzésem pedig, hogy vannak további eszközök, amelyeket eddig nem elengedően használtunk fel. Ezek olyan pénzügyi eszközök, amelyek az Európai Beruházási Banknak az pénzeit segíti felhasználni. És szeretném önöktől megkérdezni, hogy hogy lehet az ilyenfajta finanszírozást jobbá tenni a folyamatban. Hölgyeim és uraim, tehát ezek azok a gondolatok, amelyek további eszmecserére adnak talajt. És hogyha önöket érdekli ez a kérdés, akkor nagyon örülnék neki, hogyha elküldenék nekem az ötleteiket. Akiket ez érdekel, talán egy munkatalálkozón megvitathatnák velem ezeket a kérdéseket, azért, hogy ez a jelentés valóban segítse a helyi önkormányzatoknak a problémáit a megoldásban, a problémák megoldásában. Amit Gutmann úrtól hallottunk a kohéziós politikát illetően, aki arról beszél, hogy a, a különböző támogatási összegeknek a, az abszorpcióját illetően milyen sikereket látta Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én nem látom az árnyék előadók különösebb szándékát arra, hogy szóljanak. Ja, mégis, akkor kezdjünk az árnyék előadókkal. Rika Manner esetleg? talán kíván szólni. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadónak ezt a kiváló anyagot. Szerintem az előadó nagyon jó megközelítést választott ennek a problémának a kezeléséhez. Abszolút világos, hogy nagyon erős várospolitikának kell lennie a kohéziós politikán belül, de azzal is egyetértek, hogy mi legyen a kiinduló pontunk. Természetesen a terminológia. A definíciók nagyon fontosak, nagyon nehéz pontosan megállapodni abban, hogy most akkor milyen kritériumokat használunk a városi területek meghatározásakor az állampolgárok száma, vagy más kritériumok legyenek, ez bizony komoly zavarokat okoz, és tisztázni kell. Másfelől figyelembe kell venni a metropoliszokat is, tehát nem csak a legnagyobb városokat, hanem a kisvárokat is, kisvárosokat is, hiszen ezek is komoly kihívásokkal néznek szembe. Az én frakcióm számára nagyon fontos lenne az, hogyha ezt a munkát szoros együttműködésben készítenénk a kohéziós politika többi részével, például a vidékfejlesztési politika, közlekedési politikák és így tovább. Ezeket szorosan össze kell fogni, minden területen egységesen együtt kell fejlesztéseket elérni. Másképpen nem megy, ezek a területek hatnak egymásra. ne versenyezzenek egymással ezek a területek, tehát sem a városi, sem a vidéki területek ne versenyezzenek egymással, ez senkinek nem lenne az érdeke. Ami a jelentést illeti, illetve a dokumentumot illeti, hadd mondjam már még egyszer, hogy én nagyon örülök ennek a formátumnak, nagyon jó módot választott az előadó a kihívások összefoglalására. Ne feledkezzünk meg a közlekedésről, még egyszer mondom, nagyon fontos a közlekedés, például az öko közlekedés, a zöld formái a közlekedésnek, ezek nagyon fontosak, és erre oda kellene figyelnünk sokkal jobban. Az intelligens városfejlesztés egy másik terület, ahova oda kell figyelnünk. Itt szükség van az innovációra, leginkább a városi területeken. Ezen kívül az is fontos, hogy a város lakókkal foglalkozzunk, az ő igényeikkel, az ő véleményükkel. Őket is be kell vonni a városfejlesztési politikák kialakításába, és én nagyon remélem, hogy ők is majd említésre kerülnek a jelentés végső változatában. De összességében azt mondhatom, hogy kiváló kiinduló pontunk van ennek a munkaanyagnak a formájában, és erre tudjuk alapozni a további munkánkat az egész frakciómnak ez a véleménye. Nagyon komoly kihívások vannak a városfejlesztés terén, és támogatjuk az előadót és az ő által elkészített anyagot. Karima Deli asszony következik. Euh, Először is szeretném megköszönni Blasok úrnak ezt a munkát. Ugyanakkor több megjegyzésem is van. Legelőször is szeretném hangsúlyozni a városok meghatározó szerepét e, olyan kihívásokkal szemben, mint például az éghajlatváltozás. Nem akarom elismételni még egyszer, amit már mondtam e, korábban, de a, a, e, a, a kibocsátásoknak a 80%-a városokban történik, tehát az éghajlatváltozási harc a városokban fog lejátszódni. Tehát a, tartós, a fenntartható városok kérdése a jövőbeli generációk számára nagyon fontos. ez volt az első megjegyzésem. A második megjegyzésem, amelyet szeretném, hogyha önök osztanának velem, ez pedig, hogy a városok között milyen egyre nagyobb különbségek alakulnak ki. Az európai városok manapság olyan gazdasággal gyűjtenek össze, amely nagyon fontos, de ugyanakkor nagy szociális különbségeket látunk a lakosok között, szegénység, eh, rossz lakáskörülmények, a környezetvédelmi körülmények romlása, azok olyan konkrét körülmények, amelyekkel szembe kell nézniük az eh, európai állampolgároknak. Eh, és van egy olyan kihívás, amire nagyon kell figyelnünk, ez pedig a városok versenye. Egyrészt vannak versenyképes városok, és olyan városok, amelyek feladják ezt a harcot, és csak egyre inkább leromlik a környezet. Tehát ne legyen kétféle város, ezért van szükség az európai programra, és arra, hogy olyan, ahogy a válaszokat a fenntartható fejlődés legfontosabb szereplőjévé tegyük. Ezért nagyon fontos, hogy a területi és a városi közösségek eh, részt vegyenek ebben a kohéziás politikában. Ezen kívül ösztönözni kell őket arra, ami valóban működik. És az Urban például a városi fejlődési program, amely sikeres volt, nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy bevonjuk a helyi szereplőket ezekbe a projektekbe, tehát az európai kohéziós politikát az e, városokkal kell megvalósítani. Lássuk például, hogy mit tettünk a tengeri egyezménnyel, amit 1700 város írt alá. És az urban program, tehát a városi program lehetne egy energiaprogram is például. Emlékeztetnék arra is, hogy a három oldalú párbeszédnek a kompromisszuma, ez pedig a Tinker úrnak a kezdeményezése, amely 147 millió eurót jelent az a városok energiai ellátásának segítésére. Tehát a különböző alamok, azok technikai segítségnyújtást adnak az Európai Beruházási Bank segítségével azért, hogy a városok megvalósíthassák éghajlatváltozási programjaikat. Tehát nagyon fontos, hogy partneri kapcsolatokat alakítsanak ki a bankokkal a hosszú távú beruházásokra, az energia, a lakások energiaellátását illetően. Ezen kívül emlékeztetni szeretnék arra emlékeztetni, amit Delbár úr mondott, amely a, aki a régiók bizottságában egy bizottságnak a vezetője és pedig azt, hogy a városok azt akarják, hogy ne csak konzultáljanak velük, hanem a koalíziós politikát együtt alakítsák ki velük. Erre nagyon szükség van, köszönöm szépen, és Vlasak úr jelentéséhez hozzájárulok majd nyilvánvalóan. Köszönöm. Francesco. Köszönöm szépen, Francesco de Angelis következik. Grazie. Köszönöm, elnök asszony. Kocolino kolléga nem tud részt venni most a vitában, mert Olaszországban van neki most intézni valója. Ő az árnyék előadója ennek a munka dokumentumnak, és ezért szeretném az ő véleményét itt elmondani az ő képviseletében. Először is azzal kezdem, hogy ön nagyon nagyra becsüli ezt a munkaanyagot, Ez egy nagyon fontos téma a kohéziós politikán belül. Most pedig nézzük az anyagot érdemben. A alapvető elvek két részre oszlanak. Az egyik az az, hogy a városok kulcsfontosságú szerepét ismerjük el a jövőbeni kohéziós politikában. A másik pedig, tehát itt tartalmilag, a szubdelegáció mechanizmusát támogatja, és az integrációs megközelítést. Ezek a fogalmak nem új fogalmak. A 2007-2013-as tervezési időszakban már lehetőség volt arra, hogy bizonyos kompetenciákat a helyi önkormányzatok szintjére delegáljunk. Tehát a helyi szinten már lehetőség volt arra, hogy részt vegyenek a regionális programokban ezek az önkormányzatok. De sajnos eléggé szétszórt szétszórtak voltak ezek a kezdeményezések, és ezért lenne jó egy új irányítási modell, de ezt viszont arra kellene alapozni, hogy meg, ami, amely nehézségek a múltban voltak, tehát ismernünk kellene a múltbeni nehézségeket, így tudnánk integrálni a helyi önkormányzatokat a munkába, és így sokkal stabilabb alapokról tudnánk elindulni, teljesen mindegy, hogy most konkrétan a városokkal vagy a programozással foglalkozunk. Két dolgot tennénk még hozzá a szöveghez. Lehetne egy bevezető bekezdés, a városfejlesztés szerepéről a jelenlegi válságra való tekintettel. Tehát itt mondjuk meg lehetne nézni azt, hogy a városok a válság miatt milyen kihívásokkal néznek szembe, és hogy hogyan lehetnének a növekedés motorjai, akkor is, hogyha most nehézségekkel küzdenek. Az elmúlt években hatalmas agglomerációk alakultak ki, és ezeket komolyan érintette a válság, ennek társadalmi, környezetvédelmi, gazdasági és egyéb hatása volt tehát ezt a helyzetet is lehetne elemezni, és akkor így az Európai 2020-as stratégiát szem előtt tartva még kiegészíthetnénk a szöveg, szöveget. Aztán a városi fejlesztés fenntarthatóságába is a gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi és infrastruktúrális dimenziókat be lehetne építeni mert csak így lehet valódi növekedést előrni, olyat, amely hosszú időn át tart, és csak így adhatjuk meg ezeknek a városoknak azt a szerepet, amelyet megérdemelnek. Tehát mi együttműködünk az előadóval, Vlaszak úrral, és megköszönjük az ő munkáját, és köszönjük azt is, hogy ennyire alaposan kívánt ezzel a nagyon fontos kérdéssel foglalkozni. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony. És most a néppárti előadó következik. Grazie, Presidente. Volevo... Köszönöm, elnök asszony. Mondja Mazzoni asszony, én is szeretném eh, kifejezni a köszönetemet Blaszak úrnak ezért a kiváló munkáért. És köszönöm azt is, hogy ő ennyire nyíltan eh, vitára hív minket, és ennyire nyíltan együttműködik az árnyék eh, előadókkal nagyon pozitív ez a módszer, mindenkit bekíván vonni a munkába. És Vlaszak úr, ma reggel is hallhattuk a hozzászólásában is, hogy nagyon nyitottan áll ehhez a munkához, az anyag kidolgozásához. Természetesen a következő szakaszban is fontos lesz, hogy az egyes érdekelteket meghallgassuk, és az ő véleményüket is figyelembe vegyük, ők is követik majd a mi munkánkat. A frakció számára nagyon fontos ez a téma, a néppárti frakció számára, de természetesen ezt úgy mondom, hogy a már elért eredményekről nem feledkezem meg, már halmoztunk fel ismereteket, vannak európai szintű tapasztalataink. Az előadó nagyon jó kiinduló pontot választ, azt hiszem, amikor ugye a kohéziós politikáról ból indul ki a következő tervezési időszakból, és én ezért utalok erre. Szerintem is helyes, hogy elgondolkodunk arról, hogy a városoknak milyen súlya van az európai szinten. Hát tényleg a lakosság 80%-a városokban lakik Európában, és 70-80% ott képviselnek ezek a városok ugye a megtermelt GDP-ben, tehát valóban ők a fejlődés motorjai, a mi gazdaságunk hajtó erejét ők adják, és éppen ezért nem lehet megfeledkezni róluk. A kis és középvállalkozásokról tegnap beszéltünk, hogy ezek mennyire fontosak. Gyakorlatilag ők adják a vállalkozások legnagyobb részét. Látható az idézett jelentésből is, hogy vannak itt aggasztó fejlemények, amelyekkel foglalkoznunk kell. Van egy ö, olyan tendencia, hogy ezek a városok egyre nőnek, tehát a periférikus területekről egyre többen költöznek a városokba. Itt figyelnünk kell az üvegházhatásra, a környezetvédelmi hatásokra, és Medeli kolléga már javasolta azt, hogy foglalkozzunk a környezetvédelmi kihívásokkal, amelyek a városok előtt állnak tehát itt ez egy területi és városi kérdés is. Vannak pozitív aspektusai, de vannak itt nehézségek is. A munkaanyagban többször utalunk arra, hogy meg kell őrizni a fejlődés lehetőségét a városi és vidéki régiók számára is, tehát hogy ne legyen verseny közöttük, kiegyensúlyozott legyen ezeknek a területeknek, térségeknek a fejlődése. Tehát ez a logika, amit itt láthatunk. Nyilván a városlakókat képviselni kell szinte minden programon kell, hogy szerepeljenek, ezt el kellene érnünk, ezt az eredményt, hogy mindenütt odafigyeljenek rájuk, hiszen a lakosság 80%-át adják a városlakók, de szám, induljunk ki a múltbeli pozitív tapasztalatokból, az integrált folyamatokból, és ugye az úgynevezett alulról felfelé megközelítésből. Tehát szerintem ezt kellene használni. És ebben a munkában az erőfeszítésénket összpontosítani kellene. A növekedés növekedést rendben van, hogy támogatjuk, de ne próbáljuk nagyon nehezen, nagyon bonyolultan meghatározni azt, hogy mi a városi térség. Szerintem ezt hagyjuk az egyes tagállamokra, tehát ne próbáljunk itt európai szinten semmi definíciót rákényszeríteni senkire. Még egyéb megjegyzéseket is hadd fűzzek az anyaghoz. Az első, ugye a téma meghatározása, tehát hogy hova tartozik ez a városfejlesztési menetrend, Szerintem ezt nem kellene korlátozni a kohéziós politikákra, hanem ellenkezőleg ennek a fejlődésében láttuk, hogy gyakorlatilag egy kiváló lehetőséget ad nekünk, értékelési lehetőséget, tehát inkább így kellene meghatározni a mi javaslataink között. Aztán Ugye azt is javasolja az előadó, hogy blokkokba szervezzük az anyagot, ez szerintünk rendben van, de talán a 3-as, 4-es és 6-os, 7-es pontra vonatkozóan, ahogy már elmondtam, a városi területekre vonatkozóan itt is meg kellene tartani azt az utalást, ami a hagyományos kategorizálásra vonatkozik, mert ez most még érvényes, és ennek nagyon jó pozitív eredményei voltak. Ami pedig a prioritásokat illeti, a eddigi hozzászólások fényében is jó ez, és De Andris kollega véleménye szerint is hasznos lenne, hogyha a 2020-as stratégiát jobban figyelembe vennénk, hiszen ez már mutatja az utat arra, hogy hogyan tudnánk egy fenntartható, inkluzív Európa felé előre haladni. Tehát mondjuk az intelligens növekedés mellett még beszélhetnénk az inkluzív és fenntartható növekedésről is. Aztán a szobdelegáció kérdését szerintem még megvitathatjuk. Ez egy olyan téma, amelyen muszáj foglalkozni, már ugye kísérleteztek ezzel az eszközzel, és megvannak az első tapasztalatok, de figyeljünk, nagyon legyünk óvatosak, harmonikus keretekbe építsük be ezt a szubdelegációt úgy, hogy mindig tartsuk tiszteletben a többszintű irányítás alapelvét. Ami pedig arra vonatkozik, hogy mondjuk egy ágazat közi koordinációt valósítsunk meg, abszolút meg vagyunk győződve arról, hogy ez a helyes módja az eljárásnak, hát csak ez a logikus megközelítés, az integrált megközelítés. Tehát fenn kell tartanunk azt, hogy ezt alkalmazzuk, mert ennek már megvannak a pozitív eredményei. Végül pedig osztom azt, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy egyszerűsítsük az eljárásokat. És leginkább ugye ez a helyi ö, szintre vonatkozik, hogy ne legyen nekik túl ö, nagy teher a, ö, ezeknek a folyamatoknak a bonyolultsága, mert egész egyszerűen az eszközök termelékenysége úgymond forog kockán a finanszírozás tehát nagyon jó kiindulási alapunk van, amelyen most dolgozhatunk, és megismétlem még egyszer, megerősítem még egyszer, hogy nagyra becsülöm ezt az anyagot, és Blaszak úr bevezetőjét is, és köszönöm szépen, hogy ennyire bevonja az árnyék előadókat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lambert van Nistelrooy következik. Elnök asszony, nagyon rövid leszek, mert nagyon jó ez a munka, részt vettem azon a meghallgatáson, amelyet ebben a témában szerveztek, és számos kérdés felmerült e-, ekkor, például az, hogy milyen eszközökre van szükségünk. Például, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy a 2020-as stratégia feltételeit teljesítsük. Tehát meg kell nézni, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre. Itt nem csak arról van szó, hogy támogatásokat adjunk, hanem arról is, hogy lehetővé tegyük azt, hogy legyenek új beruházások, és meg kell nézni, hogy mi a magámi, mi pedig az állami befektetés. Állami szinten is be kell fektetni a fenntartható lakhatásba. meg kell nézni, hogy az Európai Beruházási Bank milyen eszközökkel rendelkezik, illetve fel kell használni a struktúrális és kohéziós alapokat is. Tehát vagy emellett lehet ö, kiállni, vagy ezt lehet választani, vagy pedig a közösségi megoldást választjuk. Tehát mindenképpen tehát választani kell, ezt mondom Vlaszek úrnak is valóban az Innovációs Unió az egyik kiemelt kezdeményezés, és ebben az van, hogy az elkövetkező időszakban úgynevezett smart city-kre, ilyen okos városokra van szükség. Nem csak, hogy zöldnek kell lenni a városoknak, hanem okosnak, intelligensnek is. Ez benne van az EU 2020-as stratégiájában. Lehet, hogy ez a jelentés egy híd lehetne a következő kiemelt akció irányába, amit Európa fog megtenni. Egyetetek azzal, amit Macóni azt az imént egyébként elmondott. Köszönöm, elnök. Szegedi úré az utolsó hozzászólás. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim. Megpróbálok nagyon röviden fogalmazni. Először is gratulálni szeretnék Vlaszák képviselőtársamnak a jelentés elkészítéséhez. Én két apró hiányosságot vélek felfedezni, ami a saját szempontom vagy a saját nézőpontom szerint fontos lehet. Az egyik az az, hogy Szerintem különbséget kellene tenni nyugat-európai városok és a volt KGST országokban lévő városok között hogy megértsék ezt a nyugat európai képviselőtársaim hogy miről beszélek csak a, nagyon röviden a saját családi példán szeretném elmesélni önöknek. az én családom évszázadok óta földműveléssel mezőgazdasággal foglalkozott majd az 50 es években a kommunisták elvették a földjeiket állataikat mezőgazdasági gépeiket és bekényszerültek a városba én már városban nőttem fel tehát amg nyugat európában a városok kialakulása viszonylag egy természetes folyamat volt addig a kgst országaiban a volt szovjet megszállott országok körében ez nem egy olyan természetes folyamatnak fogható fel a városoknak a kialakulása és a kettő között igenis különbséget kell tenni. És itt át is térnék a második hiányosságra, amit én felfedezni vélek, ami az elsővel egyébként összefüggésben lesz, ez meg a város és a vidék szerepének az összehangolása. Ugyanis a városokkal kapcsolatban most azt hangzott, hogy a GDP-nek a 80%-át ott termelik meg, folyamatosan csak gazdasági szempontokat veszünk figyelembe, és az emberi szempontokat sokszor figyelmen kívül hagyjuk. Én erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a városok élhetőségét is vegyük figyelembe, az emberek szempontjait is vegyük figyelembe, amikor a városok fejlesztéséről beszélünk itt én három témakört emelnék ki amiről érdemes lenne elgondolkozni az egyikről már szó esett ez a környezetszennyezésnek a, a, a amit előttem mondtak és nagyon örülök hogy nisztelrooij képviselő társam felvetette hogy nem csak zöldnek megújulónak hanem okosnak is kell lenni ezeknek a városoknak hogy a jövőben felvehessék a versenyt illetve hát a jövőben megmaradhassanak élhető területté de ugyanúgy beszélnünk kell az egészséges élelmiszer ellátásnak a hiányáról amit felváltott sajnos egy eh, tömegellátás az egészséges élelmiszerek helyett és beszélni kell sajnos hogy a városokban vélhető fel akár nyugat európában is a legtöbb etnikai konfliktus ezeket is majd kezelnünk kell a jövőben nyugat európában inkább a bevándorlás okozta problémák kelet európában magyarországon például inkább a cigányság okozta kisebbségi problémák merülnek fel ezeket is nyilvánvalóan kezelnünk kell a jövőben. a nagyon sokat beszéltünk a városok fejlesztéséről gazdasági fejlesztéséről de arról is kell beszélnünk hogy nagyon sokan ki szeretnének költözni a városból csak nem tehetik meg pontosan a vidék ellehetetlentése miatt és ezért nagyon fontos beszélnünk a vidék fejlesztéséről mert a városok megmaradásában a városok további fejlődésében elengedhetetlen a városok mellett a kisebb falvaknak a vidéknek a mezőgazdaságnak a felkarolása a fejlesztése és nagyon szeretném hogyha itt a régiófejlesztési bizottságban is maga az európai unió is nem csak szimbolikus gesztusokat tenne vidékfejlesztés cmszó alatt a építésre, hanem valós cselekedetek lennének olyanok hogy legyenek munkahelyek vidéken legyenek a kisfalvak eh, eh, lakóinak számára elérhető az oktatás elérhető a kultúra legyen elérhető infrastrukturális eszközök. nagyon megkönnyebbíteni eh, az agglomerációban élő emberek sorsát hogyha a közösségi közlekedéssel sokkal gyorsabban sokkal hatékonyabban be tudnának jutni a városba és természetesen itt a megújuló energiaforrásokat is majd fel kell vetni. tehát én arra kérném gy összefoglalva az egészet hogy hogy a nyugat európai kollégák is értsék meg a közép európai problémákat illetve a vidék és a városnak a, a együtt, együttfejlesztését tehát ne válasszuk külön ne legyen egy vidék város ellentét hanem a kettő problémát együtt kezeljük. köszönöm szépen a figyelmüket. On, on uh, Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy uh, mindenkit felkért a jelentéskészítő, hogy küldje el a, a megjegyzéseit, de utalnom kell arra, hogy, hogy, hogy nagyon kevés időnk van most már. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak egyetlen egy dolgot szeretnék elmondani így a végén. Nagyon sok kérdés, amelyet felvetettek, azt nem említettem akarattal, például beszéltem volna a környezetbarát közlekedésről, ez is nagyon fontos természetesen, és az intelligens városokról is lehetne beszélni. Ezek olyan témák, amelyek nagyon fontosak, és kész vagyok arra, hogy ezeket a témákat felvegyem. De ugyanúgy a klímaváltozás kérdésével is foglalkozni kell a városokban. Egyértelmű, ez egy óriási téma, nagyon fontos ez. Ez közös érdekünk, hogy többet tegyünk ennek irányába. Előttem van a polgármester reakciónak összefoglalása is. Egyértelmű be kell vonni a vidéki területeket, és nem lehet eh, falat építeni a városok köré. Egy természetes együttműködésre van szükség a városok és a vidék között. A vidéken élőknek eh, és eh, büszkének kell lenniük arra, ahol élnek, a városban élőknek is büszkének kell lenniük a városukra tehát egyértelmű, hogy van e között kapcsolat. Az Európai 2020-as stratégia kapcsán egyértelmű az, hogy meg kell említenem azt, hogy annak érdekében, hogy a stratégia sikeres legyen, össze kell kötni ezt is ezzel a stratégiával. Köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzászólt, köszönöm az együttműködést, és remélem, hogy nagyon jó lesz az eredmény. Elnök, nagyon komoly kérésem van az önök irányába. Azt kértük tegnap, hogy változtassuk meg a napirendet, hogy még az ebédszület előtt tudjuk a De Angelis jelentést megtárgyalni. Kevés idők van már, tehát 20 percünk van minden egy, egyes jelentésre, hogyha nem tartjuk ezt be, akkor nem tudom, nem tudok megfelelni De Angelis úr kérésének, és akkor vissza kell térni az eredeti napirendhez. Tehát tényleg nagyon kérem önöket, hogy tartsanak ki a felszólalási idejük mellett, nagyon röviden szóljanak hozzá az egyes témákhoz. Most pedig Filisz uh, Hekelyve Hiszpenova asszony jelentése következik. Az elmúlt regi ülésen már beszéltünk erről a témáról, és Hiszpenova asszonyt arra kérem, hogy túlságosan hosszan ne beszéljen pontosan ezért. Megnyitom a vitát ha szeretnék folytatni majd a vitát, az nagyon jó, de vegyék figyelembe, hogy nagyon korlátozott az időnk ma. Megértem, hogy Siusbanova asszonynak nem kell teljesen új bevezetést tartania, gondolom, és azonnal rátérhetünk az árnyékjelentéstevők felszólalásaira, ha kíván bárki szólni ezzel kapcsolatban. Szabint Ferhelyen következik. Rövid leszek. Először is szeretném megköszönni a nagyon jó együttműködést Hűzben vászonnyal. Még egyszer szeretnék két pontot kiemelni, amelyet már a múlt alkalommal is emlegettem. Nem arról van szó, hogy minden helyi adminisztrációt, igazgatást terhely, leterheljünk a többnyelvűséggel, mert szerintem ez túlságosan messze mutatna, de koncentrálni kell arra, legyen egy, egy pont, egy, egy kontakt kapcsolattartó pont, tehát hogyha egy vállalat szeretne egy másik országba átköltözni, akkor mindenképpen kell egy ilyen pont. Egyetem, hogy az angol mindig az első nyelv az üzleti életben, de kell egy olyan nyelv is, amelyen nagyon de nem szabad, hogy eh, alapvetően kényszerűen csak ezzel a nyelvvel dolgozzanak. Elnök, köszönöm szépen, hogy ilyen rövid volt. Geyer eh, úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szeretnék rövid lenni, és elmondanám azt, hogy örülök eh, annak, hogy itt lehetek. Sajnos a többi szakbizottság, amelyben teljes tag vagyok, azok mind ugyanebben az időben tárgyalnak Tehát ezen szolgáltatás irányával kapcsolatban kell véleményt adnunk. A többnyelvűség kérdésében nem hiszem, hogy ez a megközelítés az valóban gyakorlatilag lenne, de lehet, hogy ez többet állt már az állásforolásnak, mint, mint amennyit használ. A végén teljesen partalan vita lesz majd ebből az angolt és a többnyelvűséget illetően. szerintem mindig az adott helyi hatóságnak kell arról döntenie, hogy hol van a súlypont, hogyan lehet a másfajta nyelvi megközelítést erősíteni. Szerintem meg kell hagyni itt a dolgok természetes menetét a több nyelviségnél. Ezt túllé, túllépni szakbizottságunk illetékesség körét is, és ahogy mondtam, egy partalan ebből. A módosítóknál olyan módosítókat készítettem, amelyeknek az a célja, hogy megnézzük azt, hogy milyen garanciákat kell a szolgáltatás irányelv kapcsán megvalósítani, hogy valóban tényleg több legyen a haszon, mint a kár. Németországban pont most vitázunk, vitáztunk a szolgáltatás irányelvről, azt láthattuk, hogy nagyon felértékelték a belső piaci előnyt, és az ember pedig attól féltek, hogy a szolgáltatások minősége megmarad-e, mi lesz majd a városok szerepe, ezt az imént ismét megvitattuk, mi lesz majd a konkurenciával, mi lesz majd a munkavállalók társadalom biztosításával, ott a, azon üzemeknél, ahol szolgáltatást adják, illetve ott, ahol köztartásokról van szó. Tehát ezeket az aggodalmakat mind bele kell vennünk, ugyanaz a munka, ugyanaz a bér, ugyanaz a munkáért. Tehát mindenképpen meg kell nyernünk az embereket Európa számára, és tényleg ezért csökkenteni kell a szabályozást, viszont ügyelni kell a, arra, hogy a társadalom, a társadalom biztosítás szintjét ne vigyük lejjebb, mert ezzel nem fogjuk túlságosan elkesíteni az embereket Európa irányába. A szolgáltatással kapcsolatban lehetne egy ilyen kapcsolatartó pont, és ennek kapcsolatban szabad elfelejtenünk a közösségeket sem. Nem szabad, hogy a szolgáltatások kapcsán a, a, a, az önkormányzatok esetleg túl nagy teherrel szembesüljenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Uh, Hughesman asszony talán. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy az árnyok jelentéstevők értékes javaslatokat fűztek ehhez az anyaghoz. Fölhön asszony javaslatát a négyes bekezdésbe vettük be, ez a többnyelvűséggel kapcsolatos, hogy az egyablakos ügyintézési pontokban legalább a közösség egyik hivatalos nyelvét használhassák, azért, hogy a sebességet biztosíthassuk az illetékes hatóságok között. Az eredeti változatban belevett, változatba belevettem ezt a javaslatot. Ő nagyon aktívan vett részt az előzetes megbeszélésben, és ezért hálás vagyok neki. Aztán Geyer Orronnak is szeretném megköszönni a munkáját, aki a Szocialista és Demokrata frakciónak az árnyék jelentés tevője. Minden javaslatát beleveszem majd, és továbbra is nyitott a e, folyamat arra, hogy a javaslatokat fogadjak. És remélem, hogy végül e, az európai régiók számára hasznos javaslattal fogunk előállni. Tehát várom a kollégák javaslatait, és bízom benne, hogy jó dokumentum e, készül a végén ezekből. Elnök, a módosítók benyújtásának határideje november 9-e 6 óra. Itt a regi, akkor a regi bizottság ülésén november végén tudunk szavazni róla. Akkor most jöjjön a 17-es napi rendi pont, ez pedig a De Angelis jelentés ez pedig az iparpolitika a globalizáció korában. Nem kell döntéseket hozni ma, de Angelis úr, öné a szó, és ne felejts el, hogy Konstanza Kreel is jön még után. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, az E, dokumentumban a Európa e, iparjának a jövőjével akartunk foglalkozni. Ez pedig egy eléggé nehéz időpontban történik. A válság e, során nagyon sok vállalkozás és munkavállaló, és nagyon sok család érzi ennek a válságnak a hatását és szeretnénk a fellendülést szolgálni, és az ipari rendszernek a versenyképességét megőrizni. A bizottság számára az utóbbi hetekben az árnyék jelentéstevőkkel eszmecserét folytottam, és nekik köszönöm a gyümölcsöző együttműködést. És akkor most gyorsan szeretném ezt a véleménytervezetet meg, bemutatni, amelynek 13 pontja van, méghozzá nagyon összefoglalva. Tehát nyilvánvalóan, hogy az iparpolitikának az éghajlatváltozásra válaszolni kell, az innovációra, és figyelembe kell venni a nemzetközi piacokat. A KKV-kra figyelni kell, és a kohéziós politikában e, ezt e, figyelembe kell venni, e, tehát a gazdaságot kell támogatni. Azt hiszem, hogy az ipar, európai ipar fellendésítésére egy integrált politika figyelembe kell, hogy vegye a mikro, kicsi és közepes vállalkozásokat. És én is a konstruktív párbeszédre helyeztem a hangsúlyt a piac különböző szereplői és a munkavállalók között, azért, hogy amikor a kisvállalkozásokra vonatkozó rendelkezéseket megvalósítják, akkor hozzáférhessenek a lehetőségekhez. Beszéltünk a kiválósági központokról, és fontos, hogy a termeléssel és a, az egyetemi központokkal kapcsolatot teremtsenek. Nagyon fontos ez a kérdés, elsősorban azért, hogy azt az emberi tőkét amely ma hiányzik, és elkerülhetetlen, hogyha az emberi a vállalkozásokat arra akarjuk ösztönözni, hogy az innovációban, a kutatásban és a kiválóságban találják meg a megoldásokat. A helyi önkormányzatok ebben fontos szerepet játszanak. A szociális alap E, az innovációs és versenyképességi keretprogram mind fontosak, e, karöltve az Európai Beruházási Bankkal, e, abban, hogy segítsék a helyi önkormányzatokat és a régiókat abban, hogy központi szerepet játszanak. Reméljük, hogy 2013 után megerősítik ezeket a szempontokat, de hogy mindezek a programok megfelelő, megnövelt költségvetéssel segíteni tudnak majd ebben. hiszen csak igen tudjuk garantálni a gazdasági fellendülést és a munkahelyek újrateremtését. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig az árnyék jelentő tevő következik. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek az e, nagyon jó bemutatását találtuk ennek a témának, és az árnyék jelentéstevőket is bevonták a munkában. Négy megjegyzésem lenne. Először is, egészében véve, ez egy lényeges jelentés, fontos jelentés, ugyanis a hagyományos körülmények megváltoztak, és nagyon sok munkahelyet elvesztettünk Európában. Ezért új iparágokba, növekvő iparágokba kell beruházni. Először is arról szeretnék beszélni, hogy a kutatást és a fejlesztést és a termelést szoros kapcsolatba kell hoznunk és ehhez új infrastruktúrára van szükség, mivel klaszterekben gondolkodunk. A második kérdés, hogy a természeti erőforrásoknak fenntarthatónak kell lenni, és harmadikként szeretnék az éghajlatváltozásra utalni. Nem csak fenyegetésként kell ezt felfogni a régió számára, hanem lehetőségként is, az innovációra való lehetőségként. Végül pedig a legszélsőbb régiókról szeretnék beszélni. Fontos, hogy őket is figyelembe vegyük az ipar szempontjából, az infrastruktúra és a versenyképesség szempontjából. Köszönöm még egyszer a jelentéstevő munkáját nem látom úgy, hogy más jelentéstevő is jelentkezne. Karima Deli asszony, Delis asszony jön akkor, ő nem jelentéstevő, vagy árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony. De Angelis úr először is engedje meg, hogy bocsánatot kérek Katrin Grass nevében, aki nem tud ma itt lenni, de szeretne véleményt formálni az önjelentés tervezésével kapcsolatban. Katrin Grass köszöni önnek a munkát, elsősorban azt, hogy a regionális különbségeket figyelembe vette a környezetvédelmi, energetikai és más szempontokból aztán a globalizáció eredményeként vannak nagyon kiszolgáltatott régiók, akiknek támogatásra van szükség. Vannak ugyanakkor olyan a legszélsőbb peremkerületek, területeken révő régiók, akiknek különösen figyelemre van szükségük. Önnek köszönjük ezt a munkát, hogy figyelembe vette ezeket. Ugyanakkor szerintünk figyelembe kell venni az ipar áthelyezését és a zárlatokat. Tehát, hogyha ezt nem veszük figyelembe, akkor ez hátrányos lesz. Aztán az ipar ökológiai átalakításában figyelembe kell venni ezeket a régiókat is, és pedig olyan infrastruktúrákat előnyben részesíteni, amelyek nem szennyezőek és kevésbé energiaigényesek hogyha az éghajlatváltozás ellen harcolunk, akkor vannak olyan régiók, akik növekedni fognak e, ez, ennek segítségével. Ez pedig a megújuló energia, az épületeknek a, az energiahatékonyát tétele és a többi. A régiók a különböző e, e, ágazatoknak a kísérésében is szerepet játszanak, például az, a gépjárműiparban, vagy pedig a légiaparban van. E, itt a képzésbe kell fektetni, tehát hogy átképezzük az embereket, e, a munkavállalókat. Köszönöm szépen megértését, és hogy időt kaptam. Köszönjük szépen, az EPP e, képviselője szól most hozzá. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az, amit a jelentés készítő elmondott, az eléggé kiegyensúlyozott, és úgy vélem, hogy teljes mértékben egyetértettünk vele. Jónak tartom azt, hogy a kis és középvállalkozásokat kiemelték, és az EU területi kohézióját is nagyon jól bemutatják. 98%-a minden EU vállalatnak kis és középvállalkozás, és több mint 65%-a az európai munkahelyeknek valóban kis- és középvállalkozásoknál van a statisztikák értelmében. A jelentés készítője ezt mind kiemelte, és ára is rámutatott, hogy sürgősen fel kell lépni, és módosító is lesz majd a fekete gazdasággal kapcsolatban. Szeretnék erre a témára utalni, és a szigetekkel kapcsolatban fontos az, hogy a, a, a turizmust erősítsük. Látni kell, hogy mennyire fontos ez a téma a szigeteken. A szigetek elég vonzóak a turizmus szempontjából. Például nálunk a Balár szigeteken itt valóban itt gazdasági motorként lehet tekinteni erre a területre. A fenntarthatóság és a versenyképesség is rendkívül fontos az idegenforgalom területén. Ezt minden fogom jutatni majd a jelentés készítőjének, és remélhetőleg ezt javítani lehet a szöveget. Elnök, köszönöm szépen. Kívánna bárki bármit mondani még? Ha nem, akkor ismételten megadnám a szót De Angelis úrnak, ha kíván bármit mondani. Eh, grazie, molto velocemente. Köszönöm, elnök hogy nagyon röviden a javaslatokról, véleményekről néhány szót. Ugye az, ezeknek az a célja, hogy javítsuk a szöveget, a szöveg egyes részeit, például a régiók központi szerepét, és az erőforrások felhasználását, aztán a tudás, az innováció, a kutatás, a klaszterek témája. Szerintem ezek mind feltételei annak, hogy együtt optimális munkát végezhessünk. Nagyon fontos lesz ez Európa gazdasága szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk, és mindenkinek mondom, hogy a módosítók határideje november 9-e 18 óráig kell őket leadni, és így majd még az ITRE előtt meg tudjuk szavazni ezt az anyagot ezt a saját kezdeményezési anyagot. Tehát még egyszer, 9-e, 18 óra a módosítók leadási határideje. Most pedig szeretnék rátérni a 14-es pontra. Konstance Krell jelentése. Várunk még Krél asszonyra. Hallom, hogy jön hogy jön, nagyok itt a távolságok az épületben, de akkor addig megragadom a lehetőséget, hogy minden kollégának elmondjam, akik a SURE bizottságnak nem tagjai, szerintem minden frakció képviselteti magát, Ha hát 17-en vagyunk mi a SURE bizottságban, szakbizottságban. Ezt a bizottságot idén júniusban hozták létre, azért, hogy az Európai Parlament álláspontját kidolgozza a jövőbeni pénzügyi tervre vonatkozóan, és a szakbizottság mandátuma júniusig tart, már mint a következő év júniusáig. Addigra kell elkészülnünk a parlament véleményének formában öntésével, és a plenárison majd júniusban fogunk erről szavazni. A Sure szakbizottság horizontális kérdésekkel foglalkozik, tehát az új pénzügyi terv horizontális kérdéseivel. Január környékén térünk majd át az ágazati megközelítésre, tehát az egyes politikákkal fogunk foglalkozni külön-külön. És ezért fontos a regi szakbizottság munkája és véleménye. És akkor ezzel meg is adom a szót Konstance Krélnek, aki ezért az anyagért felelős, tehát a szakbizottságunk nevében. Úgyhogy Konstance, tiéd a szó. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich komme gerade aus dem Schur Committee. Köszönöm szépen. Meg kell állapítsam ismételten, hogy minden második felszólaló a suréban, a kohéziós politikában beszélnek, pedig nem is tagja a regionális szakbizottságnak. Tehát tényleg nagyon fontos témáról van szó, nagyon nagy pénzeszegről van szó, ugyanakkor egy nagyon erős véleményt kell kialakítanunk, hogy a különböző ellentéteket a súriban át lehessen hidalni a planárisig. Amit az időbeli beosztásról hallottunk, én hát abban reménykedtem, hogy több idő lesz majd a véleményünk megírására, de miután elnök asszonyal beszéltem, az a benyomásom, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy január végére valóban megszülessen ez a vélemény, hogy Gariga jelentéstevő úr ezt be tudja dolgozni a saját jelentésébe, és ne utólag menjünk oda hozzá, és csak bizonyos pontokról szavaznának, hogy melyeket vesznek bele a jelentésükbe. Ez azt jelenti, hogy a két és fél hónapban, ami előttünk áll, nagy munkát kell végrehajtanunk, és ezért a decemberi ülésen már önök elé fogom tárni a tervezetet, és remélem, hogy előtte a frakciók már elküldik nekem a megjegyzéseket, kommentárokat. A bevezetőben már elhangzott, hogy nagyon sok ponttal kell foglalkoznunk ebben a véleményben, de technikai szempontból eléggé akadályokba ütközünk, hiszen egy bizonyos tehédelme van ennek a tervezetnek. Az első változatát a tervezetnek csak nagyon röviden fogom megfogalmazni, és utána még módosítókat is lehet írni hozzá, hogy az egyes pontokat még jobban elmagyarázzuk. Hadd mondjak egy példát erre. Jónak tartom azt, hogy a prioritásokról beszélünk az állásorolásban. Ha például az állásorolásban, a tervezetben azt mondjuk, hogy elő kell segíteni a kutatást, akkor ahhoz kell valamilyen fajta indoklás, illetve le kell írni azt, amit is szeretnénk, annak érdek, és ebbe pedig lehetne, ebben segíthetne egy módosítás. Úgy gondolom, hogy a kollégák segítenek majd nekem, elmondják majd, hogy mik az ő álláspontjaik. Mindannyian tudják, hogy a kohéziós politika a jelenlegi pénzügyi periódusban 384 millió euróval van ellátva, ez legnagyobb része az Európai Unió költségvetésének. Azt is tudják, hogy a kohéziós politika az új Lisszaboni szerződésben explicit ki van emelve, rögzítve van, sokkal erősebben, mint korábban, és eh, még jobban a szociális és gazdasági kohézió mellett a területi kohézió is megjelenik. Itt eh, döntési kompetenciánk van a következő támogatási periódusra, és az EU 2020-as stratégiája is a kohéziós politikát eléggé kiemelte. Ma a SURE szakbizottságban kaptunk egy dokumentumot, és ebből csak idéznék, mert eh, a 2013 utáni költségvetés kapcsán ez nagyon fontos. Jelenleg a 2010-es költségvetésben az EU GDP-nek egyszerűen teszik ki, ez mint egy 120 milliárd euró, ez lefordítva 500 millió EU állampolgár számára 252 eurót adnak, 2046 millió eurót adnak ki azért, hogy jólétben, békében épp élhessenek, és hogy megvalósuljanak az alapvető emberi jogok, meg le, megfelelő legyen a szociális gazdasági modell, és ebből profitálnak az emberek, szabad utazhatnak, tanulhatnak, dolgozhatnak, ahol szeretnének. Közös piacunk van, közös belső piacunk van, és közösen azon vagyunk, hogy az állampolgárokat, a munkavállalókat, a fogyasztókat támogassuk. Tehát ez 246 eurót jelent fejenként, évenként. Tehát ez nem semmi, és úgy gondolom, hogy ezt még egyszer el kell mondanunk, hogyha azt mondjuk, hogy kohéziós politikát szeretnénk 2013 után, akkor ehhez egy olyan költségvetés kell, amely valóban megfelel ennek. Hogyha most arról van szó, hogy a 2020-as stratégiában felosztunk mindent, ez nagyon szép, viszont három kategóriát kell látnunk, az intelligens, fenntartható és bevonó. Tehát mi a harmadik kategóriában vagyunk, de a kohéziós politika nem része esetleg az intelligens politikának, a kohéziós politika esetleg nem része a fenntartható politikának is. Tehát szerintem ezt valahogy meg kell világítanunk, mert hogyha egyfajta részébe tesszük bele a költségvetésnek ennek, akkor nem tudjuk azt mondani, hogy mi fenntartható vagy intelligens politikát szeretnénk, a kohéziós politika költségvetése is csökkenhet, és csak az első két részt kap majd pénzt. Tehát nagyon fontos az, hogy azok a részesedések, amelyeket a kohéziós politika kapcsán a kutatásra, a klímaváltozásra, energiahatékonyságra kiadunk, azok sokkal magasabbak, mint azok a az arányok, amelyek eh, az EU adott költségvetési részében erre rendelkezésre állnak. A kohéziós politika egy olyan politika, amely régiókat szolgálja. Tehát amint elkezdjük szektoralizálni a kohéziós politikát, akkor a régiók eh, hátrányba kerülnek. Nagyon fontos, nagyon nagy a felelősségünk a régiók irányába. A régióknak dönteni kell dönteni, tudni kell dönteniük, hogy mit akarnak tenni. A tagállamoknak egyértelműen el kell mondani, és természetesen a régióknak is el kell mondani azt, hogy egyáltalán nem biztos az a válság tükrében, hogyha úgy gondolják, hogy megtakarításokat tesznek a közös politikában, akkor azt valóban a régiók megkapják majd más módon, tehát nemzeti módon, Úgy gondolom, hogy ezt ki kell fejeznünk majd az állásolásunkban is teljesen egyértelműen. Hogyha most megnézzük a táblázatot, hogy van felosztva, akkor azt láthatjuk, hogy a kohéziós politika 271 régióhoz van felosztva, ami Európában van. Nagyon sok kettes célkitűzési terület van, de a 2007-es EU-stat Eurostat szerint megváltozott azért a térkép, ha megnézzük most a legújabb adatokat, de már a 2007-es adatokból is kitűnik, hogy az egyes célkötőzéshez tartozó területek száma 2013 után nagymértékben csökkenni fog, és ez inkább az új tagállamokra fog áttolódni. Ennek az lesz a következménye, hogyha megfelelünk néhány ország kívánságának, és csak az egyes célkötözési területekre koncentrálunk, akkor a régi EU tagállamok nagy része nem fog semmilyen fajta finanszírozást kapni a kohéziós politikán keresztül. Azonban nem csak régi tagállamokról van szó, az új tagállamok is ide tartozhatnak akár. Azok az országok, például mint Málta vagy Szlovénia, a 2007-es adatok alapján már nem tartoznának ide, tehát az állásolásunkban ezt egyetemivé kell tenni, hogyha a jelenlegi kategóriákról beszélünk, akkor minden az egyes célkötözés területeket, mint pedig a kettes célkötözés területekre szükségünk van, hogy az egész Európai Unió részt a kohéziós politikában. A kohéziós politika nem azt jelenti, hogy hogy a hátrányos helyzeteket, helyzetű területeket kell fejlesztenünk, hanem azt jelenti, hogy le kell küzdenünk azokat a problémákat, amelyekkel szembenézünk az Európai Unióban. A nagy különbségeket kell csökkenteni, ami nem azt jelenti, hogy csak az egyik résznek kell fel, fejlődnie, hanem az Európai Unió nyugati részén is fejlődést kell elérni. Szerintem gazdasági szempontból is fontos ez, de szociális szempontból is. Úgy vélem, hogy azok, akik azt mondják, hogy a szodajtás csak egy irányba halad, a, szol- a szolidaritásnak szerintem mindig különböző irányba kell haladnia. Hogyha megnézzük, hogy milyen prioritásokat akarunk támogatni, die wir jetzt äh, verabschiedet haben, schon einige Dinge äh, gesagt und ich denke, akkor már láthatjuk azt, amit is kell beírni az állásolásunkban. Elsőként a fenntartható gazdasági növekedés, az inkluzív kihatása ennek a munkapiacra, a jó foglalkoztatás, jó minőségű munkahelyek kérdése, ezek a, ez a legnagyobb prioritás. Ezzel összefügg az infrastruktúra, ez is érthető természetesen. Az infrastruktúra mind a közlekedés területen, mind pedig a víz területén, a hulladékkezelés területén, a telekommunikáció területén, vagy akár az energia területén is. Úgy vélem, hogy az infrastruktúra fejezet alatt ezt mind ö, be lehet venni. Az új tagállamokban sokkal nagyobb itt az igény, és elképzelhető, és örülnék annak, hogyha itt a szakbizottságban ez megtörténhetne. Tehát örülnék annak, hogyha sokkal erősebben kitérnénk a kohéziós alapokra, és azt mondanánk, hogy a kohéziós alapokból támogathatnánk az infrastruktúrát, vagy azt mondanánk, hogy nem, az EFRÉN keresztül kell ezt megtenni, tehát mindenképpen meg kell ezt vitatnunk, hogy a sorra szabadságban erről megfelelő módon beszélhessünk. Van még egy prioritás, amelyet senki nem vitat el, ez pedig a kutatás, innováció és technológia fejlesztés köre, és ezzel összekötődnek a gazdasághoz közeli kutatások is. Tehát ez azt jelenti, hogy a kutatási eredményeket át kell vezetnünk a gazdaságba, és ott kell támogatókat szereznünk, főként a KKV-k részéről. Gyakran a KKV-k nem képesek arra, hogy a saját kutatási kapacitásaikat kiépítsék. Ez az egyik súlypont, és hogyha ezt regionális politika keretén belül végezzük el, akkor ez azt is jelenti, hogy fontos az, hogy a régiókban döntsenek arról, hogy milyen irányt kívánnak támogatni, milyen súlypontokat igyekeznek kialakítani. Ez más, mint a kutatási keretprogram, ahol teljesen más gondolkodásmódnak kell érvényesülnie, mert a kutatási keretprogram európai szinten egy olyan dolgot tesz, amit a tagállamok egyre nem tudnak elérni. Tehát másfajta ez a megközelítés. Más ez, mikor azt mondjuk, hogy a régióknak kell, a kell támogatni a kutatást és fejlesztést, és így elősegíteni a gazdaságot. Összefüggve ezzel a súlyponttal, úgy gondolom, hogy fontos az is számunkra, hogy, a kut- hogy az oktatás minden kérdését bevonjuk, és mégpedig elkezdjünk az iskolai képzésről beszélni, nem csak a kompetenciákról, hanem arról, hogy támogatást kell adnunk az iskolai oktatáshoz, hogy ez jobb legyen. Az első intézkedések már ebben a periódusban is megszülettek, de minden mellett a szakképzés, a továbbképzés területén is tevékenykednünk kell. A demográfiai fejlődést sem, sem szabad szem elől téveszteni, hiszen az egész életen át tartó tanulás is megjelenhetne a kohéziós politikákban. Fontos az a vállalatok letelepítése szempontjából hegyes régióban az oktatás. És ez ahhoz kötődik, hogy erősíteni kell a szociális dimenzióját a kohéziós politikának, le kell küzdeni a szegénységet, olyan programra van szükség, ahol a munkapiaci integráció is lehetővé válik. Mindez az európai szociális alap megerősítése az európai kohéziós politikában, legalábbis az európai kohéziós politikán belül, ezt egyértelművé kell tennünk, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy az Európai Szociális Alap a kohéziós politika része maradjon, nem szabad kivenni ezt ebből, jobban láthatóvá kell tenni, jobban elérhetővé kell tenni az eszközöket minden régió számára, de az európai szociális ö, politikák mindenképpen a kohéziós politikák belül kell megjelennie. Tehát a vidékfejlesztés is nagyon fontos, Éle úr ezt már említette. Ennek pénzügyi hatásai lehetnek, mert hogyha ezt jól kombináljuk egymással, akkor az Európai Regionális Alap olyan olyan eh, megtakítást lehet elérni, amit az éle eh, a le kapcsolatban nem lehetne. Remélhetőleg majd ebben a 2013 utáni költségvetési segítségünkre lesz. Ebben az összefüggésben, amikor eh, a vidékfejlesztés hatékonyabb lesz, akkor visszatérhetünk ahhoz, amit a jelenlegi támogatási periódusban is megpróbáltunk, vagyis azt, hogy azt mondjuk, hogy mi koncentrálunk a, az európai regionális alapra, az integrált városfejlesztésre. Itt arról is szó van, hogy egy fenntartható fejlődést érjünk el a városokban, amelynek van egy gazdasági, egy fenntartható oldala, illetve egy szociális oldala is van. Úgy gondolom, hogy nagyon sok lehetőség van még itt arra, hogy a pénzeket jobban felhasználhassuk, mint ahogy ezt eddig tettük. Véleményem szerint nem utolsó, de mégis a nagyon fontos prioritás, csak hogy most így a sorrendet megmutassam. Parlamentnek annak kell, a parlamentnek ki kell állni amellett, hogy a határokon átnyúló együttműködés az valóban a régiók között együttműködés legyen, a tagállamok között együttműködés legyen, azonban ezt költségvetésileg is támogatnunk kell, hogy tényleg megvalósuljon ez, és erre erősebb, nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. A kohéziós politikának egyértelműen európai többletértéke van, viszont a kohéziós politikán belül a határokon átnyúló együttműködés ez még jobban látható többletértéket jelent. 2,5% megy a határokon átnyúló együttműködésre, szerintem ezzel egy kicsit el kellene gondolkodnunk. Azon is el kell gondolkodnunk, hogy milyen messzire megyünk el a véleményünkben, és mondunk-e valamit arról, mi mit szeretnénk, hogy mondunk-e arról valamit, hogy mit szeretnénk, hogy hogyan nézzen ki a költségvetés. Én abból indulok ki, hogy nem szabad ennek kisebbnek lennie, mint ez idáig. Kiindulva 350 millió euróból meg kell néznünk azt, hogy ezt hogyan lehet kiegészítésekkel kiszámolni, de Igazából nekem nincsen fogalmam arról, hogy a költségvetés hogyan fog kinézni, de nem szabad az, hogy százalékosan kevesebb legyen. Ez amellett kell kiállnunk, hogy úgy maradjon minden, ahogy eddig volt, ehhez intelligens javaslatokra van szükség, és azt is javasolnám a szakbizottságnak, hogy olyan javaslatokat tegyen, amelyek nem a több finanszírozásra utalnak. Kíváncsi vagyok, hogy lesznek olyan elképzelések, amikor azt mondjuk, hogy el tudnánk azt képzelni, hogy ez vagy az, ami a kohéziós politika területén finanszírozásra kerül, ezeket eh, a tagállamokban is meg lehetne szervezni, vagy más programok által át lehetne venni. Tehát el kell azon gondolkodni, hogy ilyenfajta lehetőségeket látunk-e. Ilyen még nem nekem eszembe, de hát ha a kollégák okosabbak, mint én. machen müssen. Ich habe das eingangs schon gesagt, äh, dass wir keine nem szabad, hogy a költségvetés szektori alapon legyen felosztva. Úgy gondolom, hogy egyetértünk abban, hogyha a kohéziós politika, és ezt is költségvetési szempontból egyetemüket tenni a véleményben, a kohézis politikának is szembe kell néznie a különböző kihívásokkal, energiabiztonság, klímaváltozás, demográfiai változás, ezeket mindenképpen be kell venni, hiszen különben nem fognak ezzel foglalkozni. Nagyon sok elképzelés esetében önök is tudják, a közlekedési politikusok saját alapot szeretnének, én azért óvatos lennék, és ez kontraproduktív lehetne számunkra. Ennyit a prioritásokról. Úgy gondolom, hogy a véleményben beszélnünk kell arról és mi lesz a következő pénzügyi terve. Nagyon sok jó ok van arra, hogy, hogy azt mondjuk, hogy a 7 év az egy jó, megfelelő időszak, hiszen ez alatt lehet látni az egyes reakciókat, és vannak olyan makrogazdasági folyamatok, ahol több időre van szükség, a nagy projektek esetében és több évre van szükség ahhoz, hogy lássuk az eredményeket. Van egy olyan javaslat, hogy legyen kétszer öt év, vagyis tíz év legyen egy ilyen pénzügyi terv, de én kételkedek abban, hogy az igazi hatás vagy az, hogy legyen egy félidős áttekintés, valóban működni fog. Vagy az lesz, hogy a kohézis politikát csak azért tudjuk biztosítani, és utána pedig újra tárgyalni kell, és a költségvetés pedig nem lesz állandó, vagy pedig tényleg lesz egy félidős értékelés, és akkor azt mondom, hogy ez öt év túlságosan kevés, vagy pedig semmi ilyen igazi értékelés nem lesz, és lesz tíz év, de tíz év szerintem túlságosan hosszú. Hogyha változnak a dolgok, akkor a tíz év túlságosan hosszú, és utána rugalmasak legyünk, ezt nem igazán látom, ezért úgy gondolom, hogy a hét év az jó középutat jelenthetne. Szerintem az állásrólásba ki kellene még térni a szabályokra, illetve a közös politikák irányítására, egyszerűbb szabályokra van szükség, átlátható szabályokra, harmonizált szabályokra van szükség legalábbis a, a, a nagy projektek esetében az Európai Unióban. Úgy vélem, és ezt hallhattuk is, a Súrás szakbizottságban mindig is felmerül ez az ötlet, hogy 100%-os finanszírozást lehetne elérni a projektek esetében. Szerintem ez nem igazán kívánatos a társfinanszírozásnak mindenképpen fenn kell maradnia. Emlékszem még a korábbi időkre, a nagyon korai időkre, a strukturális politika területén, amikor százszázalékos pénzadományok voltak az Európai Unió részéről a régiók irányába, és olyan projektek jöttek létre, amelyek egyáltalán nem voltak fenntarthatóak, részben még szükségesek sem voltak. Az ilyen időkben előfordult az, hogy olyan hidat építettek, amely olyan folyó felett lett volna, ami nem is létezett. Tehát a társfinanszírozásnak mindig is a saját, az egyes régiók érdekeit kell szolgálnia. Ugyanakkor azon is el tudnánk gondolkodni, hogyha már nehéz időszakok vannak, mint például a mostani gazdasági válság, és a társfinanszírozás néhány partner részéről nagyon nehéz akkor el kell azon gondolkodni, hogy bizonyos feltételeket rugalmasan kezelünk. És még beszélnünk kell arról is, hogy milyen pénzügyi eszközök vannak a kohéziós politika területén. De főként ez most még támogatásokra van kiélezve, lehet, hogy itt hitelekkel is lehetne dolgozni, lehet, hogy nagyobb hatást lehetne így elérni a pénzekből. Szerintem erről is még valamit mondanunk kellene a véleményben. Hát most ránézek az órára, és abba is hagyom, mert nagyon reménykedek abban, hogy a frakciók részéről tényleg sokan hozzászólnak a munkámhoz, és nagyon jó eredményre jutunk. Köszönöm szépen! Very much Köszönöm szépen. Ha láthattuk, hogy nagyon alaposan átgondolta a témát, és tulajdonképpen előttünk erre segít minket, mert minél előbb kész vagyunk ezzel a véleménnyel, annál jobb. Nem tudom, hogy az árnyék előadók kívánnak-e szólni. Rika Manner asszony, igen, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadónak is ezt a kiváló munkát. Azt hittem, nincs nehézségünk, egyetértünk az előadóasszonya, nagyon világosan fogalmazott, világosan elmondta, hogy a legfontosabb célunk az az, hogy legalább a jelenlegi finanszírozási szintet fenntartsuk a következő pénzügyi keretben. Az is nagyon fontos, hogy a számunkra prioritást jelentő kérdésekkel itt és a Súra Bizottságban is foglalkozzunk. Én ennek a szakbizottságnak a tagja vagyok. Meggyőződésem, hogy a kohéziós politika által megteremtett hozzáadott érték nagyon fontos. Az európai 2020-as stratégiát is figyelembe kell vennünk, ez nagyon fontos lesz a kohéziós politikával együtt. Én nem szeretek egyébként feketében és fehérben gondolkodni, ezt sokszor megtapasztaltam a Súre szakbizottságban, hogy fekete-fehérben gondolkodunk, és hogy a kohéziós politika nem a szolidaritásról szól, de valóban erről van szó. A 2020-as stratégia és a kohéziós politika is a szolidaritást célozza, az innovációt, az ökológiai gondolkodást. Ezek mind-mind összekapcsolódnak a régiók fejlődésével. Tehát erről fontos elgondolkodni. Az 1A fejezetben persze növelhetjük a rendelkezésre álló összegeket, de jobb lenne, hogyha kicsit szélesebb látókört alkalmaznánk, és a kohéziós politikát komolyan vennénk itt. Az 1-es, 2-es célkitűzésbe tartozó régiók továbbra is meg kell, hogy maradjanak, mert egyébként nem lehet a kohéziós politikát végrehajtani. Ha pedig a hozzáadott értékre gondolunk, ne felejtsük el, hogy a kohéziós politika segítségével növelhetjük ezt a hozzáadott értéket, és az állampolgárok számára is láthatóvá tehetjük, hiszen az emberek látják azokat a projekteket, amelyeket az Európai Unió finanszíroz ott a helyszínen. Tehát ez nagyon fontos számukra. Aztán, hogyha ennek a kohéziós politikának úgymond az államosításáról beszélünk, ezzel ellen küzdeni kell. Erről is hallottunk már ma a kohéziós politikák nagyon fontos politikák, és európai politikának kell maradjanak. Azért, mert nagyon nagy hatással vannak az állampolgárok hétköznapi életére. Ha pedig a vidékfejlesztési támogatásokra gondolunk, akkor itt is egy modellre van szükség, egy olyan modellre, amelynek a segítségével biztosíthatjuk, hogy a kohéziós politikák és a vidékfejlesztés kéz a kézben jár egymással. Említettük a közlekedést és a közlekedés finanszírozását. Nem szeretnénk egy külön alapot létrehozni nyilván az ilyen politikákra, mert akkor csak bonyolítanánk a meglévő helyzeten a kohéziós politika finanszírozását is bonyolítaná ez. Ami a finanszírozási periódus hosszát illeti, egyetértek az előadóval, hogy a legjobb megoldás a 7 év lenne. Az öt éves időszak nem elég hosszú a programok valódi gyakorlati megvalósítására. Az 5 plusz 5 év meg túl hosszú lenne, túl sok lenne, úgyhogy egyetértek az előadóval a 7 évben a félidős felülvizsgálatról is Hát szerintem a 7 év lenne a legjobb megoldás. Azt hiszem, ennyit kívántam hozzáfűzni az anyaghoz, és elmondom még gyorsan, hogy a frakciónk is nagyon szorosan szeretne együttműködni az előadó asszonynal, amikor ő folytatja a munkát. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban ez egy nagyon jelentős, fontos jelentés, és az idő nagyon kevés, ezért nagyon fontos a kérdésre koncentrálni és elmélyíteni. Ugyanis ez egy általános vita a több éves finanszírozási keretről, pénzügyi keretről, és ez fontos az Európai Unió kapacitásait illetően a jövőben és a jövő állampolgárai számára. Több vita is felmerül először is az, hogy amit mi szeretnénk magunknak feltenni, az, hogy a szolidaritás nem csak azt jelenti, hogy a vagyont megosztjuk, hanem Európa ö, ö, nem szeretnénk egy olyan Európát, aki csak egy bizonyos területekre koncentrálódik a tevékenységében, és mint Berlin, Párizs, stb., és figyelmen kívül hagyja a többi európai területet. Tehát fontos, hogy legyen egy minimális európai területi kohézió, ami ma nem létezik. Amikor Párizstól elmegyünk a bulgáriai vidéki területekre, akkor látjuk, hogy egészen más kép van. Épp ezért szükség van szolidaritásra azért, hogy ezen régióknak a gazdasági lehetőségeit fejlesszük. Tehát hosszú ö, időszakig szükség lesz a kohéziós politikára. És akkor felmerül a kérdés, hogy mi a célkitűzése, hogy amikor ö, már nincsen olyan régió, amely ö, csak a GDP-nek 70%-ében rendelkezik, akkor úgy gondoljuk-e, hogy akkor már lezártuk ezt a, a szakaszokat, vagy pedig a, a nekünk kell olyan javaslattal élni, hogy közben a még érzékeny régiókkal foglalkozzunk tehát, hogy az európai állampolgárok bárhol is lakjanak, eh, és bármilyen eh, eh, gazdagsággal is rendelkezik a régió, azért segítséget kapjunk tőlünk. Nos, akkor ez felveti a forrásoknak a kérdését. Azt hiszem, hogy a kohéziós politikának a saját források a legfontosabb. Ugyanis, hogyha azt mondjuk, hogy Európát a egyfőre eső GDP alapján fejlesztjük, akkor azt látjuk, hogy a legszegényebb állampolgárokat nem segítsük. Tehát nagyon fontos az európai szubszidaritás, az államok egymagukban ugyanis nem tudják egymaguk megoldani ezt a problémát. Tehát ezek a források, hogyha jól választjuk ki őket, akkor saját magukban is már hordozzák ezeket a szakpolitikákat. Tehát, hogyha jó területekre koncentráljuk az erőfeszítésünket, például a széndiokszid kibocsátás csökkentése, akkor e, tulajdonképpen részt veszünk a forrásoknak a létrehozásában is. Tehát számunkra épp ezért nagyon fontos, hogy az Európa e, költségvetését a saját erőforrásokra koncertozunk, és ehhez eszközöket biztosítsunk e, például a széndiokszid kibicsotás elleni harcban, és e, olyan eszközöket is felhasználjuk, amelyeket néha a bizottság javasol, de olyan fiskális eszközökre kell koncentrálni, amelyek már magukban hozzák a jövő sikerét. Nos, elnök asszony, érdeklődéssel várjuk ennek a munkának a folytatását, és mi is szeretnénk hozzájárulni, és újra szeretnék a határokon átnyúló együttműködés fontosságára utalni, hiszen ez egy nagyon fontos fejlesztési lehetőség Európa számára. És gyakran, mielőtt Európa létezett volna, olyan helyzetek álltak elő, amelyben láttuk, hogy mennyire pazarolják a lehetőségeket, tehát hogy például, hogy fölöslegesen építenek több kórházat is, mert nem látják a határokon való együttműködés lehetőségét és a hatékonyság növelését. Köszönöm. Euh, Köszönjük, Sean Kelly. Firstly, I'd like to... Elnök asszony, először szeretnék gratulálni az előadónak. Kiválóan összefoglalta azt, hogy most hol tartunk, és hogy merre kell elmozdulnunk. Nagyon nehéz az alapelvekben a legapróbb kis hibát is találni. Persze ezekről a témákról nagyon alaposan és nagyon gyorsan kell vitáznunk. Említette már eh, azokat a pontokat, amit Sanchez Smith asszony jelentésében tárgyaltuk ma délelőtt, és érdemes újra ezekre odafigyelni. Az első az, hogy a finanszírozás, tehát a kohéziós alapokban a finanszírozás eléggé szét eh, van terjedve, tehát az első két eh, célkitűzésre sok, sokkal több összeget fordítanak, tehát a 7,5 milliárd euró jut a harmadik célkitűzésre, az első kettőre meg sokkal több, tehát a legutolsó az 2,5 százalékot képvisel. És Európának sokkal inkább meg kell jelennie a gyakorlatban is szerte Európában. Tehát erre kell odafigyelni a további munkákban. Újra elmondta az előadó, és Sanchez Smith asszony is, hogy mennyire nem láthatóak ezek a támogatások. Még az állampolgárok, de gyak- gyakran az intézmények sem rendelkeznek semmilyen láthatósággal, tehát nem látszanak ennek az előnyei, nem látja senki, hogy mi történt Európában. Egészen rendkívüli, hogy azok az emberek, akik élvezték az európai finanszírozás előnyeit, azok az emberek, akik az álláshelyeiket, a munkájukat ennek köszönhetően kapták, nincsenek ezzel tisztában. Tehát azt hiszem, hogy itt még hatalmas munkát kell elvégeznünk, hogy ez látható legyen. Nagyon sok a, a negatív vélemény, negatív megközelítés, és hagyjuk, hogy ez a fajta gondolkodásmód elterjedjen. Itt érintett bizony a média is. Természetesen a negatív hírek mindig eh, ural, uralják a médiát, a pozitívak helyett ők vannak az előtérben. Tehát a múlthoz képest itt változtatni kell. Aztán két másik dolog, a saját erőforrások. Én nagyon örülök, hogy e- ez a vita egyre inkább előtérbe kerül és erről többet beszélünk. A tanácsnak lennének bizony elevetései, de ettől függetlenül ezzel bizony foglalkozni kell, lényegi döntéseket kell hozni. Mert ha el tudnánk fogadni a saját erőforrásokat, akkor megváltozna a teljes mértékben a finanszírozás az EU-ban, és azok a lehetőségek is megváltoznának, amelyekkel hozadott értéket lehet teremteni az EU-ban. Tehát vita, és el kell adni úgymond ezeket a gondolatokat. Végül pedig az, hogy most akkor 5-7 vagy 10 éves időszak legyen, egyetértek abban, hogy 7 év legyen, tehát én hagyom magam meggyőzni, egyetértek az előadóval most. Köszönöm. Köszönöm, és Elisa Schretter következik. Also zunächst vielen Dank. Először is köszönöm szépen Konstance a nagyon jó javaslatot. Szerintem rengeteg munka el még előttünk, és eh, a véleménytervezet eh, szerintem ki fog térni ezek is csomagra, ami előttünk áll. Úgy vélem, hogy eh, el kell azon gondolkodnunk a munka során, hogy hol kell erősnek lennünk a Súre szakbizottsággal szemben, illetve a költségvetési szakbizottsággal szemben is. Úgy gondolom, hogy ezen kérdések mellett a prioritások, az időbeliség kérdései mellett, az európai többletérték kérdése mellett, illetve azon kérdés mellett, hogy hol mondhatjuk azt, hogy hol vannak a finanszírozás határai, illetve az a kérdés, hogy mi van az N plusz 2-vel, ezek a kérdések amelyek nem is költségre relevánsa. Emellett el kell azon is gondolkodnunk, hogy a végrehajtás kérdését is megvitatjuk-e. Ugyanis azt hallhattuk, hogy lesz egy közös rendelet az ellenőrzésre, nem igazán látom azt, hogy hol lesz majd korábban lehetőségünk arra, hogy a közvetlen rendelettel kapcsolatban bármit mondjunk, szerintem csak is itt ebben a véleményben tudjuk megtenni. Ez releváns kérdés véleményem szerint. A második kérdés pedig, láthattuk, hogy mi történt akkor, hogy amikor a pénzek nem mennek, és más költségvetési sorba helyezik át ezeket, máshol használják fel ezeket. Ezt is mindenképpen ki kell fejtenünk. Vannak olyan pontok, amiket nem tudok még tartalmilag megtölteni, de ezek is nagyon fontos szerepet játszhatnak. Egyeteműen ezekre is koncentrálni kell, de amellett is vagyunk, hogy ne olyan, pénz, ne olyan dolgokra adják ki a pénzeket, amelyek ellentétesek más EU politikákkal. Ez egyértelmű pont, és eh, ezt is eh, mindenképpen majd ki szeretnénk hangsúlyozni. Elnök, köszönöm szépen, ki más kíván még hozzászólni? Ha senki más, igen, tessék. Mulțumesc, doamnă președinte, aș vrea doar să adaug. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány megjegyzésem lenne csak. Ugyanis Krél asszony tulajdonképpen részletekben menően taglalta a problémákat. Tehát, hogy a kohéziós politikának milyen feladata legyen a jövőben. Itt a politikai kontinuitásra szükség van. Ahhoz, hogy elérjük ezt a célt, megfelelő költségvetésre van szükség, és biztos finanszírozásra. Ezen kívül szükség van egy vitára, amelynek keretében megtaláljuk az egyensúlyt. Az egyensúlyt az összes jövőbeli célkitűzés között, mint például a fenntartható fejledés, a városi és a vidéki területeken, ugyanis a kohéziós politikának állandóan figyelembe kell venni a vidéki területeket is ne felejtsük el, ne tévesszük szem elől az infrastruktúrát sem, sem a kutatást és az innovációt, amelyek eh, lényegesek a gazdasági fejlődés szempontjából. Én is úgy érzem, hogy a programozási időszaknak 7 évnek kell lennie, és a Lisszaboni eh, stratégiák célkitűzéseit sem felejthetjük el. Köszönöm szépen, mondja az elnök, még valaki más Nekem lenne egy kis, vagy két, egy-két megjegyzésem. Ha jól tudom, ebben a jelentésben nem kell még a jövőbeli politikának az teljes elképzelését felvázolni, e, e, hanem a költségvetési szempontból nem csak az alapokat kell, hanem a közös európai célkitézéseket is meg kell fogalmaznunk, és meg kell mutatni azt, hogy milyen európai hozzáadott értéket tudunk teremteni ezzel és megmutatni azt, hogy ez a politika egy mechanizmust is ad, egy olyan mechanizmusra, amelyel be tudjuk vonni a kormányzás minden szintjét és megmutatni, hogy Európa hogy tud javítani eh, az életünken az elkövetkező években. És fontos, hogy, és ezt a kollégák is említették, hogy reagálni kell bizonyos eh, gondolatokra, mint például az elkövetkezendő eh, pénzügyi tervnek az időzítésére, vagy az, a költségvetési arányokra. Nos, tehát az elképzeléseknek meg kell fogalmaznia, hogy ez a kohéziós politika akkor lesz sikeres, hogyha ezt a költségvetésbe is belevonjuk. Nem csak úgy, hogy pénzösszegeket rendelnek hozzá, hanem a, hogy a költségvetésnek a struktúráját is ennek megfelelően fogalmazzák meg. Jó, van, hogyha a 2020-as stratégiát nézzük, akkor vannak azok, akik kimaradnak ebből, és akkor nem éreznénk jól magunkat, hogyha lennének valakik, akik kimaradnak a költségvetésből. Tehát a célkitűzéseknek, a 2020-as célkitűzéseknek a közvetlen bevétele a struktúrákba fogja ezt bizonyítani. Tehát nem csak a célkitűzéseket kell megfogalmazni, hanem ezekre a szempontokra is tekintettel lenni. Még egy kihívás van, és erről beszéltünk a kollégákkal korábban, ez pedig, hogy az időzési Eh, tehát a pénzügyi tervnek az időzítését illeten. Eh, a parlament számára az öt év, a bizottság számára az öt plusz ott, és úgy tűnik, hogy a hét pedig eltűnt. Pedig hát talán én úgy érzem, hogy a héttel lenne ez legsikeresebb. Talán ezt akkor vissza kellene hozni a vita körébe és eh, talán fel kellene készülnünk az 5 plusz 5-ös megoldásra, mint az ötösre, mert ez lehet, hogy azért mégiscsak többet tud hozni, mint a másik megoldás. Tehát épp ezért fontosan figyelnünk kell erre a véleményben is. Szeretném megköszönni, megkérni a kollégákat, kollégákat arra, hogy mivel ez egy nagyon lényeges jelentés a bizottságunk számára, a jövőt tekintve, arra, hogy ne csak támogassák a jelentéstevőt, hanem hogy valóban együttműködjenek vele. És hogyha ezt mindegyik frakció megteszi, akkor e, nem lesz probléma a politikai érdekeinknek a e, megfogalmazása. Ez nem csak Konstancának a jelentése, hanem a Regi Bizottságé is. Én ezért szeretném e, azt kérni, hogy szoros figyelemmel kövessék, és hogy járuljanak hozzá ennek sikeréhez a megjegyzéseikkel. De minden esetre már is örülünk a munkának, amit Szomorcsasszak elvégzett. Most ma nem dönthetünk az idő, ta, időpontokat illetően, de ezt kellene, el kellene fogadni a következő plenárison, tehát ezért sürgető Jan. Nos, nem hallottam a jelentést, de azt szeretném mondani, hogy a döntést a kohéziós ülés előtt ez eh, a kohéziós és szolidaritási ülés az az eh, év elején lesz, és el kellene dönteni, hogy előtte akarunk ezzel foglalkozni, vagy utána. De lehet, hogy ezt a következő eh, ülésnek a napirendjére kellene tűzni, tehát hogy mi lenne a jobb, hogyha reagálunk, vagy pedig előtte mutatjuk be. Jó, azt hiszem, Jan nagyon fontos kérdést vetett fel Szerintem a vitát a bizottságban minél későbbre kellene tenni, de várni a Sure bizottságnak a vitájára, azért, hogy a módosítóinkat e, megerősíthessük, mielőtt szavazunk róla. Ez a javaslatom. Tehát, hogy tudjuk, hogy mit akarunk, a legfontosabb e, kérdéseket illetően, és mielőtt szavazni kellene, a surban legyen meg a vita, és figyelembe vigyék a mi álláspontunkat is, és a Költségvetési Bizottságét is, és aztán a szóbeli módosítókban a kompromisszumokat megfogalmazhatjuk, és akkor szavazhatunk a bizottságban, és aztán lehet a hivatalos jelentés. Nem tudom, hogy ez jó ötlet, de majd Konstanca megmondja. Az az elképzelésem, hogy intenzív vitát fogunk majd folytatni a szakbizottságban. Ez decemberre van előirányozva, ebből indulok ki és eh, ezzel a pozícióval, amelyet majd mi itt kidolgozunk, azzal a surébe mehetünk, de meg kell látnunk, hogy ott mi történik. Tényleg az a benyomásom, hogy mindenki legalább egy projektet tud a saját régiójából, ez nagyon jó, de a következtetések ezekből néha eléggé zavarosak. Tehát figyelnünk kell, meg kell nézni azt, hogy van egy olyan elképzelés, amely kialakul a bizottságban, a szakbizottságban, és amelyre majd válaszolni kell, és azt kell mondjuk, hogy most lehetséges-e vagy sem. A száz százalék, amit említettem például az imént, az is eléggé zavaros, tehát a szavazás előtt még jelentéskészítőként szóbeli módosításokat is benyújthatok. Lehet, hogy kihasználhatnánk az időt arra, hogy bizonyos fejleményekre reagáljunk a suréban, hogyha erre szükség van. Tehát jó ötletnek tartom ezt. Uh, my, my opinion will always be that it's better to influence the... Azt hiszem, jobb befolyásolni másokat, mint reagálni. Nekem is az a tapasztalatom a parlamentben és a bizottságban is, hogyha valami már, valamit már letettek az asztalra, akkor azt nagyon nehéz megváltoztatni. Tehát én is inkább azt abba az irányba mennék, hogy próbáljunk befolyásolni az eseményeket. Persze most itt az előadónk véleményét alakítjuk a SURE szakbizottságban, ugye azzal, hogy ott felszólalunk, és el tudjuk mondani a véleményünket, azt, hogy mi hogyan látjuk az ügyet levelet fogok majd küldeni, remélem holnap, a Haugnak, és csatolom az összes dokumentumot, amit eddig mi elkészítettünk, csak azért, hogy tudják, hogy mi is hónapok óta folytatjuk már ezt a vitát a jövőről. És akkor látjuk majd, hogyha Konstantin Krélbe mutatja ezt a jelentést decemberben, akkor meglátjuk, hogy mennyire gyorsan tudunk haladni, mikorra tudunk elkészülni. Szerintem, ugye, hogy a Schröter asszony javasolta, lesz arra lehetőségünk, hogy a sorra időbeosztásához igazítsunk, igazodjunk, befolyásoljuk a, úgymond a menetrendet, a sorra szakbizottság menetrendjét. Tehát, hogyha Konstantin nem akar már hozzá tenni ehhez semmit, akkor azt hiszem ezt a napi rendi pontot lezártuk, elmehetünk ebédelni, és három órakor találkozunk, Jan. Elnézést, csak egy fontos dolog. Fontos lenne a meghallgatáson részt venni. A Sure szakbizottságban lesz egy meghallgatás. Az egyharmad része ennek a kohéziós politikáról szól. Azt hiszem, hogy november 28-án. 29-én, 29-én mert a szakértők között például a Bárka, is, Bárka úr is ott lesz, tehát fontos lenne, vagy érdekes lenne, hogy meghallgassuk ezeket a szakértőket. Igen, igen, mondja az elnök azt, hogy de ne felejtjék el azt sem. Hallottam a bizottsági kollégáktól, hogy milyen szelek fújnak a parlamentből szerintük, tehát hogy most nagyon jó a bizottsági javaslat, szerintem meghallgatták azt, hogy milyen szelek fújnak a parlamentből, beépítették a mi véleményünket, figyelembe vesznek minket más intézmények is. Nos, köszönöm, háromkor találkozunk.